Good morning, colleagues. Um... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Mielőtt elkezdenénk a ma reggeli ülést, szeretnék emlékeztetni mindenkit, bár nyilván mindenki tudja már, hogy ma március 22-én, 2017. március 22-én van az első évfordulója az egyik legnehezebb napjának a történelemnek Brüsszelben a szörnyű záventemi repülőtéri terrorista támadás és a Malbeki metróállomásnál. 33-an haltak meg, több mint 300-an sérültek meg a robbanások során. Nyilván a szakbizonyságunk foglalkozik ezekkel a szörnyű ö, eseményekkel, és az önök nevében szeretnék fejet hajtani mindazok előtt, akik ezzel a támadással foglalkoztak. De ma külön szeretnék emlé- megemlékezni az áldozatokról, barátaikról, családtagjaiktól. Kedves kollégák, ma 10 órakor az elnök mindannyiunkat meghívott, hogy a plenáris terem előtt egy perces néma csendre gyűjjünk össze. Úgyhogy azt javasolnám, hogy ma 9 óra 55-kor szakítsuk meg az ülést, és mindannyian menjünk a plenáris ö, elé ö, az egyperces néma csendre, úgyhogy 10-15-kor folytatnánk a munkát. Tehát 9 óra 55-kor megszakítjuk az ülést, és ö, a parlament elnökének felhívására az egyperces néma csenden részt vennénk. Nos, akkor nézzük a napi rendet. Először is annak elfogadását. A következő változásokat eszközöltük. A 13. pontot el kellett törölni a svájci népszavazásról, a 11-es, 12-es pont a kábítószeres témában 17.45-kor kerül megtárgyalásra, a 14-es pontot követően a lengyelországi jogállamiság kérdése után. Ha nem ellenzik ezt, akkor így módosítottuk a napirendet. Sajnálatos módon a Dán, Máltai, Horvát és a Geálik nyelv sem ma, se holnap nem áll rendelkezésre. A holnapi elektronikus szavazásra pedig holnap 12 órakor kerül sor, kérem mindenki hozzá el a szavazókártyáját. Ezzel akkor az első napirendi pontunkra térnénk át, a hármas napirendi pontra. Ez pedig nem más, mint dr. Bánfi Ferenc, a CEPOL ügyvezető igazgatója bemutatja a több éves programot a CEPOL-nál. Nyilván önök is tudják, hogy a CEPOL az Európai Unió bűnöldözési képzési ügynöksége. A jogalapját 2015-ben megújították és megerősítették. Ennek a jogalapnak a tizedik cikke azt teszi lehetővé, hogy az Európai Parlamentet, Parlament véleményét kikérjék a több éves programról. Úgyhogy ma meghallgatjuk a több éves programtervezetet. Bánfi parancsoljon öné a szó 10-15 percre. Chair. <clears throat> honorable members of the parliament, ladies and gentlemen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget adtak arra, hogy eszmecserét folytathassunk az Európai ügynökségünkről, amelynek a fő működési területe a bűnöldözési szakemberek együttműködése. Először is bemutatnám a főbb eredményeket az elmúlt években, aztán az új felhatalmazásunkat, amelyet 2016. július 1-től hajtunk végre, és a több éves stratégia tervét. Januárban már ezen anyagokat kiküldtük, és azt remélem, hogy önök is megismerkedhettek ezekkel. Először is szeretném bemutatni önöknek, hogy a képzési területeken a részvétel hogyan alakult. Azt hiszem, hogy az ábra magáért beszélt. 2009-ben több mint 2000-en vettek részt a CEPOL képzéseiben. 2016 végére már 18 ezerre nőtt a számuk, tehát kilencszeresére. Szeretném elmondani azt is, hogy mi várható a következő évekre, hogyha megkapjuk a szükséges erőforrásokat és megfelelő feltételek mellett tudjuk folytatni a munkánkat. Egyértelmű, hogy dinamikusan nő a kereslet az európai bűnöldözési képzések iránt, és ezt a keresletet nem csak a CEPOL tudja kielégíteni természetesen, hanem más tagállami képzésintézmények és egyéb intézmények is. Nem csak a mennyiségi fejlemény vagy fejlődés fontos, és az új kereslet növekedése, újfajta kultúrát kell kialakítani, és ezzel kapcsolatban innovatív megoldásokat kell találnunk. Az Európai Közös Emély Program az Európai Unióban most először jött létre, amely fokozatosan 30 személyt képez 20 tagállamból és az Európol közreműködésével folytatjuk. Ez egy emély, tehát egy mesterfokozatú képzés, és operatív ö, szakmai tudást adunk a, részvét, a résztvevők kezébe, és nagyon fontos megérteni, hogy stratégiai szinten a bűnöldözési hatóságok működés az egyik előfeltétele annak, hogy hatékonyabban tudjanak együttműködni. A résztvevők, a hallgatók a bűnöldözési hatóságok, tagállami bűnöldözési hatóságok legfelsőbb szintű vezetői posztjait töltik be. Ami a mennyiségi növekedést illeti, hogyha erről beszélünk, mindig fennáll annak a kockázata, hogy esetleg ez a minőség rovárása menjen. Nos, ezt elkerülendő hoztunk létre egy minőségi keretet, amelyel biztosítani akarjuk, hogy ezen képzés a lehető legmagasabb színvonalon folyik. Az ISO 9001-es tanúsítvány szerint járunk el, a másik pedig a Kirkpatrick modell, amelyet használunk. Összességében rendkívül magas a résztvevők megelégedettsége, tavaly ez 95%-os volt, de azt gondoljuk, hogy maga az Európai Unió és a CEPOL is fontos, hogy képes legyen arra, hogy világklasszis színvonalon tudja ezt a képzést nyújtani. Szeretném azt is elmondani, hogy a résztvevők száma nő, és nagyon sok plusz sikerült elérnünk. Mindeközben a humán erőforrás és a költségvetés az nagyjából stabil maradt, nem mozdult el, és itt láthatják a korrelációt a humántőke és a költségvetés között. el kell, hogy mondjam, hogy nincsen egyensúlyban a humán erőforrás, a humán tőke és a költségvetés, és a 2018-as munkaprogramunkban további erőforrást kérünk a munkánkhoz. Most megnézzük a résztvevők és a költségvetés összefüggését. Nagyjából ugyanazon költségvetéssel kilencszeresére nőtt a résztvevők száma a képzésekben, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy a külső értékelők és az auditorok arra a következtetésre jutottak, hogy a CEPOL rendkívül hatékonyan használja fel az erőforrásokat. Ami az új jogi felhatalmazásunkat illeti, változó világban élünk, a biztonsági kérdések rendkívül fontosak ezért a CEPOL eredeti felhatalmazása nem adott lehetőséget arra, hogy a bűnöldözési közösség elvárásainak megfeleljünk. Az új felhatalmazás már alkalmazkodik az új biztonsági igényekhez az Európai Unióban, és ugyanakkor további hatásköröket, illetékességet ad a CEPOL kezébe. Ezen kibővített felhatalmazást mi lehetőségként és kihívásként is értékeljük. Néhány példa erre. A CEPOL-nak kell koordinálnia és végrehajtania a képzést is a különböző partnereinkkel, de facto a tagállami képzési központokkal és intézményekkel működünk együtt. Jelenleg több mint 30 képzést nyújtunk, de az erőforrásainkat át kell csoportosítanunk ahhoz, hogy ezt a továbbiakban is fenntarthassuk. Ami a belső biztonság külső dimenzióját illeti az Európai Unióban, a CEPOL felhatalmazást kapott arra, hogy képzést nyújtson harmadik országokban is. Ez egy olyan kérdés, amit szeretnék most kiemelni. 2009-ben, ami az EU tagállamok részvételét illeti, csak EU tagállamok vettek részt még 2009-ben, 2016-ban már 45 ország vett részt a képzéseinkben. Az új rendelet széleskörű és átfogó értékelés, eh, hatástanulmányt indított útjára. Ezzel nem csak az új jogi keretet vizsgálják, hanem azt is, hogy a különböző kapcsolódó európai stratégiák, például a biztonsággal, migrációval, a kiberbiztonsági stratégiával foglalkozó területeket is elemeznünk kell. Ami a hatékonyságot, hatásosságot és az erőforrás kezelést illeti, ezek mind rendkívül fontos céljaink. Amikor a hatástanulmányt végeztük, az öt éves értékeléshez, amelyet 2016-ban külső értékelők végeztek, arra a következtetésre jutottak, hogy a CEPOL hatékonyan végzi a munkáját, és az erőforrások szempontjából is rendkívül hatásos, és arra a következtetésre jutottak, hogy a CEPOL a kötelezettségeinek átfogó módon akar eleget tenni, ehhez arra lesz szükség, hogy 12 további munkatársat vegyünk fel. Az új keret alapján és a hatástanulmány a külső értékelés alapján fogalmaztuk meg a szakértői csoporttal közösen a CEPOL stratégiáját. Ami ennek a formátumát illeti, a bizottsággal állapodtunk meg ennek a formátumában, és ugyanezt a formátumot használta az összes Európai Uniós ügynökség. A CEPOL stratégiája de facto nemzetközi szabványoknak felel meg, ami a, az értékeket és a ö, missziót illeti, ezeket egyértelműen meghatároztuk a közös bűnöldözési, európai bűnöldözési kultúra kialakítása a cél. Nem szabványosítani szeretnénk, hanem a közös értékeket az emberi jogokat egyebek mellett akarjuk alkalmazni. Hiszen az emberi jogok kérdése és annak tiszteletben tartása rendkívül fontos kérdés, és a CEPOL állandóan erőfeszítéseket tesz ennek megtételére. Négy több éves célkitűzést határoztunk meg, és 20 stratégiai területet a fellépés tekintetében a négy fő teljesítménymutatót alapján mérjük a teljesítményt, és 21 teljesítménymutatót határoztunk még meg. A CEPOL prioritást ad a jó minőségű, multidisciplináris, innovatív és releváns képzésnek. Fontos, hogy a képzés releváns legyen. Hogyha megnézzük az eszköztárat, amely lehetővé teszi a bűnöldözők közösség számára, amelyet jogalkotók és egyéb intézkedések is kiegészítenek, például az EU ügynökségek kapacitás bővítése, hogy hozzáférést juthat, adhassanak az adatbázisokhoz, stb. Nos, mi azt látjuk, hogy a bűnöldözési szakemberek nem eléggé ismerik ezen eszköztárakat, vagy legalábbis nem használják azokat. Most nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a szervezet vagy súlyos bűnöldözés területén felléphessünk. Mindeközben nagy az eltérés a szakemberek valós tudása és a rendelkezésre álló eszközök között. Ezért fontos a kollégiumunknak a tagállamokkal közösen felmérni, hogy hol vannak ilyen hiányosságok, és hogyan tudjuk javítani a szakemberek ismereteit, hogy hatékonyabban tudják az eszközöket felhasználni. a jogi keret új eleme, hogy a CEPOL nagyobb hatásköröket kap arra, hogy a képzés területén az ide vonatkozó kutatásban aktívabb részt vállalhasson. A programunk egyik része, és ezt tovább akarjuk fejleszteni, az éves kutatási és fejlesztési konferencia. Pár évvel ezelőtt sikerült kialakítani, hogy elismerjék ezt az eseményt. 2016-ban az összes földrész képviselte magát ezen konferencián, az Interpol főtitkára előadónk volt, vagy az európai az Európol végrehajtó igazgatója, ügyvezető igazgatója, és tehát mindig az a cél, hogy egyensúlyt teremtsünk a gyakorlati szakemberek és a tudósok részvétele között és az idők során egyértelmű vált számunkra az, hogy a bűnöldözési tevékenység ideértvén a képzést is egyre inkább tudományos alapokra kell, hogy kerüljön. A harmadik többéves célkitűzés alapján megfelelő feltételeket kell teremteni és fenntartani az ügynökség számára a jövőben is proaktív módon próbálunk az igényeknek eleget tenni. Próbálok 10 percen belül maradni. A CEPOL világklasszis szeretne lenni a szakterületén. 15 évvel ezelőtt, amikor az ügynökséget létrehozták, a cél az volt, hogy a 15 tagállam tevékenységét harmonizálják, és a tagállamok képzési intézeteinek a működését. Később az EU bővítésével a CEPOL tevékenysége eltolódott afelé, hogy az újonnan bekerült tagállamok képzési intézeteinek nyújtson segítséget. Utána a biztonsági igények miatt az Európai Uniónak a közvetlen szomszédsággal kellett foglalkoznia, tehát kiléptünk az EU-s keretekből, és Dél-Kelet-Európával, Kelet-Európával is kezdtünk foglalkozni. Mára a CEPOL egy globális szereplővé vált a biztonsági területeken, a képzés területén, és ahogy már korábban is mondtam, 45 országban nyújtunk képzéseket jelenleg. Egy közelmúltbeli példa egy olyan projekt, amelynek célja, hogy kapacitást építsünk ki Jordániában, Tunéziában és Libanonban, valamint Törökországban a terrorizmus elleni küzdelem területén. Elnök úr, azt hiszem, hogy lejárt az időm, úgyhogy itt le is állok, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Uh, Köszönöm szépen, Bánfi úr. Most aztán a parlament véleményét kell kikérni a több éves programról az új jogalap miatt. Meg szeretném említeni, hogy Gálaszony készítette az előző jelentést ebben a témában, de sajnálatos módon most nem tud itt lenni, elnézést kért. Az első, aki szeretne kérdezni öntött Cipó Szippel képviselő asszony. Köszönöm szépen. Konkrét kérdéseim lennének. Említette, hogy nőtt a részvétel. Persze jó lenne tudni, hogy ez a növekvő érdeklődés a CEPOL iránt minden tagállamra igaz, vagy legalább a legtöbbre, vagy vannak olyanok, amelyek nem vesznek ebben részt és azt is szeretném hallani, hogy ez a növekvő érdeklődés, ha tud erről, valamilyen módon befolyásolja a mindennapi munkát, ami a nemzeti rendőrségeket illeti, hogy változott-e valami. Aztán a közös master programot illetően azt hiszem, hogy ez azon alapul, amelyet már is a cepolon belül végeznek. Nem tudom, ez teljes minősítést jelent? és hogyan működik, illetve egy-két konkrét példával is illusztrálná, ami a kapacitásépítést illeti a harmadik országokban. Amikor azt nézem, hogy egyes tagállamaink és rendőrségeik a harmadik országokban tesznek, annak érdekében, hogy ezekben az országokban segítsék és minősítéssel lássák el a rendőröket, úgy gondolom, hogy ez nem olyan könnyű, mert más és más a keret, mások és mások a hagyományok. Ebben a kapacitásépítésben hogyan vesznek részt, illetve megtehetik-e azon intézkedések, hatáskörök alapján, amelyekkel rendelkeznek. Ami pedig a harmadik országokban való EU missziókra való felkészültségi szintet illeti. Nyilván ehhez arra van szükség, hogy a konkrét helyzetekről is ismeretekkel rendelkezzenek az Európai Unión kívül. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy általános szinten készülnek, vagy kivel működnek együtt, hogy az érintetteket tájékoztassák arról, hogy mivel is kell szembenézniük. Köszönöm szépen. Thank you, Birgit. And um, Roberto Mazzullo, please. Th thank you, Claude. Um, first of all, thank you for... Köszönöm szépen, mondja Metzola asszony én nekem is ki kell mentenem Gálasszonyt, aki nem tudott ma eljönni. Nos, ami a CEPOL munkáját illeti, szeretnénk, ha ez megerősödne az Európollal együtt, és a eurojust is. Ezért a megfelelő finanszírozásért ö, tettünk meg mindent a CEPOL-on belül is. Kérdésem Szipe asszony kérdéséhez kapcsolódik. Amikor a képzésre utalt, illetve a célzottabb szerepekre, szerepre, akkor azt mondja ezzel, hogy minden tagállammal ugyanaz az együttműködési szint? Vagy hogy működik ez? Ki indítja ezt el, a CEPOL vagy a tagállamok? Mi a helyzet a hírszerzéssel? Ez minden tagállamot illeti? Vagy az önök szerepe az, hogy a legkomolyabb biztonsági fenyegetettség teljes kollektív módon van eszön az EU? Vagy a CEPOL hol lép be ebbe? Az Európollal működnek együtt, ez túllép a nemzeti rendőrségi hatóságok hatáskörén, mert ugye láttuk, hogy amikor az információ nem elegendő a rendőrség és a hírszerzés részéről a tagállami szinten, akkor a CEPOL ezeket a hézagokat kitöltheti, vagy mi? Hogyan alakul ez? Nos, hogyha nincs más, aki kérdezni szeretne, Bánfi úr parancsoljon. Nagyon köszönöm. Kezdjük az résztvétellel. 2010-ben, amikor átvettem ezt a feladatot, a következőt találtam. A tagállami átlagos kép részvétel 13 volt a képzéseken. Ez nyilvánvaló volt, de amikor részletesebb elemzést végeztünk, egyértelművé vált, hogy a gazdaságilag fejlettebb országok intenzívebben vettek részt. Aztán rájöttünk arra is, hogy nem azért nem vesznek az emberek részt a képzésen, mert nem érdekli őket. Ezért újra kellett gondolnunk a finanszírozási rendszert. És ma azon országok részvételét finanszírozzuk az EU családján belül, amelyek kevesebb gazdasági erővel rendelkeznek. Ez a változtatás oda vezetett, hogy ma a CEPOL képzéseken résztvevő átlagos részvétel 24, fő, ez nagyon jó, de nyilván Málta, Luxemburg és még néhány más ország kevesebb rendőr található, szemben azon országokkal, ahol mondjuk 180 ezer, úgyhogy ez nem rossz szám. A második dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy hogy 28 helyet tervezünk be a képzések tervezésekor a költségvetésbe. Ez így helyes. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tagállam egy jelöltet küldhet. De ha azt veszük figyelembe, hogy például mi a legitim igénye például Németországnak, vagy egy kisebb országnak, akkor végül is arra a következtetése jutatunk, hogy ez így nem helyes következtetés, mármint számítás. Ma úgy látjuk, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés, mint a lehetőségek, amelyeket biztosítani tudunk, de mindig megpróbáljuk megtalálni a megoldást. Úgyhogy az átlagos részvétel képzésenként mindig több mint 30 fő, ami a hatást illeti. Említettem, hogy a CEPOL a kvalitatív aspektusaira helyezi a hangsúlyt a képzésnek. Ezt mérjük is, nevezetesen, hogy milyen hatása van a képzésnek. Ezt úgy hívjuk, hogy képzés után értékelés. A képzést követő hat hónappal két szemét keresünk meg, akik részt vettek a képzésben, és megkérdezzük tőlük, hogy nos, amikor hazamentek, volt-e alkalmuk arra, hogy amit tanultak, ö, alkalmazzák is a gyakorlatban, vagy egyszerűen elfelejtették azt. Vagy megkérdezzük a vezetőket, hogy szerintük van-e értelme annak, hogy a CEPOL képzésre elküldjék a munkatársaikat, mert tényleg valamit hoznak haza magukkal. Aztán a harmadik dolog, a CEPOL ö, abban reménykedik, hogy ilyen dominóelv alapján az összes ismeretet továbbítják a, az ott tanultak alapján. Nos, ami a master képzést illeti. Említettem, hogy nem volt könnyű ezt elérni, két évbe telt, hogy két feltételnek megfeleljünk. Az első az volt, hogy olyan, olyan tartalmat tudjunk összeállítani, amely ö, kielégíti ö, a bűnöldözési szükségleteket. De ugyanakkor ez megfelelő ö, ismereti szintet is jelentsen, hogy az akkreditációt megkapják. Erre Spanyolországban kerül, ö, kerül sor. Úgyhogy két évbe telt, mire ezt a két feltételt teljesítettük. A mesterképzésnek két rendszere van, gyakorlati, illetve elméleti. Ez mit is jelent? Például a gyakorlatban So really, really practical things and issues. Prüm döntéseket is beventünk ebbe, stb. stb. Ez két éves képzés, de nem nappali szinten. Ez azt jelenti, hogy hét modul létezik, vegyes oktatást alkalmazunk minden egyes modulban. Ez azt jelenti, hogy egy modul hét, öt nap egy adott országban, 13 tagállam, 23 konzorcium tag együtt, úgyhogy különböző országokban kerül erre sor az európai dimenzió biztosítása érdekében. És például, ha a modult az A országban hagyják végre, ez nem azt jelenti, hogy csak abból az országból jöhetnek a tanárok. Legalább három különböző országot kell, hogy ez érintsen. Úgyhogy a diákjaink számára megfelelő opciókat biztosítunk. És ez nagyon jól működik. Tehát vegyes a szoktatás jellege, és relatíve költséghatékony. A két éves program 600 ezer euróba kerül. Az Európol részvételével, mert ugye erre is irányultak kérdések az Európolával való együttműködésre, ez nagyon gyümölcsözőnek tűnik, persze nem tökéletes, vagy a senki és semmi sem tökéletes, a Cepolnál azt mondjuk csak az igazgató, de hát ez vicc volt. Az Európol szakértők, akik részt vesznek ezen a képzésen, egyrészt tanulnak munkatársaiktól, úgyhogy nagyon jók a tapasztalataink. Az elsők most az idén októberben fognak végezni, és októberben kezdjük a második mesterképzést. Kapacitás építés a harmadik országokban. Nos, a tény az, hogy ha a közös belügyi ügynökségeket veszük figyelembe, tulajdonképpen egy bizonyos kapacitásépítési platformot létrehoztunk, tehát hogy amikor a harmadik országokban dolgozunk, és más ügynökségek képességeire van szükség, ezt megkapjuk. A CEPOL nagyon előnyös helyzetben van, mert kényes természetű információhoz is hozzáférünk, és ezt tudják, hogy ez nagyon kritikus a harmadik országokkal való együttműködés terén. Az Europol, a Frontex, a Jázó, tehát mindenféle szakértő segít nekünk. És a kedvezményezett országok valós igényeire építünk, tehát tudnunk kell azt, hogy ma például a Törökországgal való együttműködés ma rendkívül kényes terület. De a CEPOL képes arra, hogy a lehető legkényesebb területeken is munkálkodjon. A terrorizmus megelőzése, a terrorizmus ellen való küzdelem terén a kapacitásépítést tenni. Hiszen mindkét fél megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik, bár más és más jellegűvel. Úgyhogy Törökország és a mi viszonylatunkban ezt megpróbáljuk egyesíteni. Ez nem könnyű, de a további előnye ennek az, hogy az ilyen jellegű CEPOL képzések során harmadik országokban tulajdonképpen bizalomépítés is történik. Mert ezen a téren az együttműködés bizony a bizalmon alapul, és ez önmagától nem születik meg. A harmadik országokban való missziókra való felkészültség. Szoros együttműködésben ö, vagyunk a bizottsággal, a HOME főigazgatósággal, koordináljuk a külkapcsolatainkat, a HOME és a ö, külügyi szolgálattal való konzultáció segítségével, aztán az Európai Biztonsági és Védelmi Kollégiummal is vannak megállapodásaink egymással, és természetesen együttműködünk a többi ügynökséggel is. Ha egyszerűsíteni szeretném a legaktuálisabb kérdést, a stratégiai tervezés és a vezetés és a parancsnokság terén nagyon fontos a további képzés, a tolerancia, a kommunikációs készségek, hogy ugyanazt értsük a dolgok alatt. Úgyhogy azt hiszem a koordináció a létező dolog. Az együttműködés szintje a tagállamokkal. Részben említettem ezt, és már érintettem ezt a kérdést nagyon erőteljes az elkötelezettség emellett, nem hiszem, hogy itt bármiféle kihívással kellene szembenéznünk. Ami viszont a hírszerzést illeti, és hogyan történik ez a cepolnál, konkrét példákkal szeretnék élni. Ez nagyon fontos terület ugyanis. Tehát, hogyha például testészapot képzést szeretnénk ö, ö, szervezni, akkor nem lehet a levegőbe beszélni. Szükség van konkrétumokra. Például a közös nyomozó csapatok. Kiváló eszköz ez a bűnöldöző hatóságok számára az eurojust az Europollal és más érintettekkel való együttműködés keretén belül. Minden sikeresnek bizonyult az esettanulmányok átadása szintjén, hogy konkrétumokkal éljek, illetve van egy teljes komplett csomagunk ehhez. Tehát tényleg átfogó ö, eszközt kapunk tőlük. De ezen kívül vannak még ö, sajátos képzések, hogy az információval mit kezdjünk, ö, mit kezdjünk ö, különböző műveleti szinten, de nyilván ezek ö, ö, bizalmas ö, képes, képzések, és aztán persze foglalkozunk más területekkel is, mint a migráció, a csempészet, stb. stb. Remélem válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm szépen, Bánfi úr, és elnézést kérek, hogy beszélnem kellett a válaszai között, mert egy kicsit igazítanunk kellett a napi renden, úgyhogy ezért elnézést kérek. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen, hogy válaszolt a kollégák részletes kérdéseire, illetve tájékoztatott bennünket és így a jogi alap értelmében elvégezhetjük ellenőrzési feladatunkat. Tehát köszönöm szépen még egyszer az előadását. Of course, but there will be feedback from the coordinators in due course. Thank you very much. Köszönöm szépen még egyszer. A tisztelt kollégák, most pedig egy kis dilemma előtt állunk. Akik itt voltak már az ülés elején is, azok nagyon jól tudják, hogy 9.55-kor szünetel majd az ülés, azért, mert a hemiciklus előtt egy rövid néma megemlékezésre kerül majd sor a 2016 márciusában elkövetett terrorista támadásokra fogunk megemlékezni a hemiciklus előtt, tehát a plenáris terem előtt. Ezért most tovább lépünk a Frontex napirendi pontjával, azonban úgy látom, hogy az ebben a témában hozzászólók nincsenek talán még itt, tehát Lezseri úr, illetve Public úr nincs még itt, és mivel senki nincs itt azok közül, akinek hozzá kellene szólniuk ehhez a napirendi ponthoz, ezért most elgondolkodóba estem. Nem tudom, hogy kinek van, van, van-e valakinek jobb javaslata, de én azt gondolom, hogy mivel most Na, a bizottság közben megérkezett, megvárjuk, amíg helyet foglalnak. Okay. Because the commission have arrived, so I'm going to ask the Tehát a bizottság közben megérkezett, úgyhogy Fölkérem a bizottságot, hogy amint helyet foglalt, a Frontexre, Frontex témájában előkészített előadásukat tartsák meg. Igen, kérem, foglaljanak helyet. Okay, I'll begin the introduction and the commissioner going to begin. Rendben. Tisztelt kollégák, mm, tehát az Európai Határ és Parti működéséről szól ez a napi rendi pont. Mindenki tudja, hogy óriási erőfeszítéseket tett a Libe annak érdekében, hogy minél gyorsabban fölálljon ez a szolgálat, és megfelelő forrásokat biztosítottunk az ügynökség számára, az ügynökség felállítása számára. Nagyon gyorsan végrehajtottuk a jogalkotási folyamatot, illetve a új rendelet is megszületett, és most megnézzük ennek az ügynökségnek a működését. Természetesen ez a Frontex, illetve a tagállamok hatásköre. Ezért egy közös vitát irányoztunk elő a mai napra, hogy megnézzük, mi is a helyzet. Három három szereplővel, először is a bizottság, aztán a Frontex igazgatója Lezserül, illetve Pabrix úr, aki a jelentés ennek az új rendeletnek. Most már megérkezett a bizottság, úgy látom, úgyhogy fölkérem a bizottságot, hogy tartsa meg előadását. Azt kérem a bizottságtól, hogy egy rövid prezentációt tartson, mert 9 óra 55-kor fel kell függesztenünk az ülést. És a bizottság is csatlakozhat hozzánk az Európai Parlament elnökének meghívására, részt vehetnek önök is a néma megemlékezésben. Tehát 9 óra 55-kor pontosan felfüggesztjük az ülést, és aztán 10 óra 15 kor folytatjuk. Majd tehát kérem, ö, tartsák be az időkeretet. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, Oliver Seifertnek hívnak, és a Schengeni ö, határ ellenőrzési egységgel foglalkozom a DJ Home-nál. Hogyha megengedik, akkor a január 22-e, illetve a március 2-a jelentést közösen fogom bemutatni, hiszen struktúráját illetően, illetve tartalmát illetően, és azt hiszem sokkal koherensebb, hogyha a kettőt közösen mutatom be. Ahogyan már az elnök úr is utalt rá, a Libe a társ jogalkotója volt ennek a folyamatnak, és nagyon gyorsan elfogadtuk a határőrségre vonatkozó rendeletet, December 15-én, december 15-én 2015-ben a bizottság eh, jóváhagyta ezt, majd június 22-én politikai megállapodás született, 9 hónappal a, pedig a javaslat eh, kialakulása után elfogadásra került ez, és október 6-án életbe lépett. A gyors eh, reagálás kvalifikálású csapatok föl is álltak decemberben, illetve további előrelépés történt az év elején. Ez jól mutatja, hogy milyen gyors ütemben történnek a dolgok. A Frontexben nagyon kemény munkát végeznek a kollégák. Abramopoulos biztos ellátogatott a Frontexhez, illetve tájékoztatást kapott az aktuális kérdésekről, valamint emlékeztette a Frontex ügynökséget arra, hogy még milyen előrelépésre van szükség. Most a jelentések megvizsgálják, hogy mire jutottunk, illetve azonosítják azt is, hogy még mik a nyitott kérdések, mi kell megvalósítani ahhoz, hogy teljes mértékben operatív legyen a Frontex. Egyrészt az Európai Határügynökségről van szó, a Frontexről, illetve másrészt az Európai Határ és Parti Őrségek tagállami egységéről van szó, ez egy új testület. És természetesen mindannyian tudjuk, hogy az ügynökség rendkívül fontos szerepet tölt be. Ez rendkívül fontos nem csak a jelenlegi migrációs válság kapcsán, hanem azért is, mert előfeltétele annak, hogy a Schengeni térség belső határok nélküli Schengeni térség megfelelően működjen. Ahogyan önök is tudják, bizonyos tagállamok újra bevezették a belső határellenőrzést a migrációs válság miatt, illetve a balkáni útvonal miatt, és természetesen a bizottság nagyon szeretné, hogyha visszatérnénk a Schengeni normákhoz minél előbb, Ebben a tekintetben azonban nagyon fontos szerepet tölt be a Frontex. Maga a jelentés, mindkét jelentés azzal indul, hogy tisztáz egy félreértést. A közös fellépésekről szól a jelentés eleje, mint egy 1500 um, tisztviselő dolgozik a különböző terepeken Görögországban, ott 7-800 emberről van szó, Olaszországban 600 tisztviselőről, Bulgáriában 130 tisztviselőről, illetve a balkáni útvonalon is vannak még tisztviselők, akik elvégzik a közös munkát. Ez azt jelenti, hogy a közös fellépésben rengetegen dolgoznak, de ezeket nem szabad összekeverni az 1500 készenléti tisztviselővel, akik a gyors reagálási pool tagját képezik és ez az egység január elején állt fel. Mindkét jelentés azt mutatja, hogy a számok tekintetében fluktuációt látunk, és ennek egész egyszerű ok áll a hátterében. Télen természetesen csökken a migránsok száma, és tavasszal pedig emelkedik. Ennek függvényében alakul a bevetett tisztviselők száma. Itt különösen a második jelentésre utalnék, hiszen az a frissebb ebben a tekintetben. Azt látjuk, hogy a bizottság egyértelműen rámutatott a hiányosságokra, havi szinten. Látjuk, hogy milyen eszközökre van szükség, milyen hajókra, csónakokra, helikopterekre, milyen eszközökre van szükség, illetve hány tisztviselőre lenne még szükség a különböző fellépések esetében mind a Frontex, mind pedig a bizottság további nyomást helyez a tagállamokra, annak érdekében, hogy ezeket az azonosított hiányosságokat pótolják. Egy példát mondanék talán Görögország esetében. A közös fellépésnél két helikopter hiányzik, két parti őrségi hajó, két szállító gépjármű. Ebben a hónapban, áprilisban is hasonló adatokat látunk. Fontos látni, hogy ezek az adatok napi szinten változnak. Azért, mert a tagállamok rugalmasan alkalmazzák az eszközöket, tehát bizonyos esetekben bevetik őket a közös fellépésre, aztán pedig kiveszik őket. Vannak olyanok, akik hazatérnek, aztán más tagállamok küldenek tisztviselőket. Ez nem okoz problémát, mert rendkívül gördülékenyen működik a Frontex már évek óta, azonban az adatok tekintetében eltérés mutatkozik mondjuk a mai napra vonatkozóan, illetve a holnapi napra vonatkozóan. Érdemes tehát ezt figyelembe venni, amikor a működést elemezzük. Aztán látjuk, hogy milyen ö, fellépéseket hajt végre a Frontex. A listát önök is látják, úgyhogy nem szeretnék ezen végigmenni. Ami a második jelentés ötödik oldalát illeti, az Európai Bizottság meghívta a Frontexet, illetve fölkérte a Frontexet arra, hogy figyeljen oda a gördülékeny működésre, és ennek érdekében havi szinten tájékoztassa a tagállamokat arra, hogy milyen forrásokra van szükség. Tehát itt egy nagyon rendszeres tájékoztatásról van szó. Jó hír az, hogy ezt a Frontex már végrehajtja, nem havi, hanem heti szinten. Tehát minden héten tájékoztatjuk a tagállamokat arról, hogy milyen hiányosságok vannak, mire van szükség, és a tagállamok ennek megfelelően járnak el. A tanács a tavalyi év során és öt prioritás területet azonosított. A Frontex annak érdekében, hogy a Frontex teljes mértékben operatív legyen. Látom, hogy még négy perc áll rendelkezésemre. Nos, az első ezek közül a gyors reakciójú, reagálású pool, illetve eszköztár, ezzel kapcsolatban a jó hír az, hogy több mint 1500 határőr készenlétben van, ami a profiljukat illeti, ezt még tisztázni kell, de elvileg azt mondhatjuk, hogy 1500 tisztviselő, határőr készenlétben van, és nagyon rövid határidőn belül bevethetőek. Lezseri úr döntése után két-három öt napon belül bevethetőek ezek az emberek, illetve a gyors reagálású pult esetében ez tíz nap, tehát a teljes bevetés elég gyorsan lezajlik, itt nagy mennyiségű eszközről, illetve nagyon sok tisztviselőről van szó. Nem tudom, hogy itt most még mindig van egy pár percem? Folytas, folytathatom még a beszámolómat? 55-ig mindenképpen szeretném befejezni a beszámolómat. Nézzük, mit is mondhatnék még gyorsan. 12 tagállam, 14 tagállam ígéretet tett, eh, hogy hozzájárul ehhez a gyors reagálású poolhoz, Elfelejtettem Finnországot és Olaszországot, ők is hozzájárulnak ehhez a művelethez. A bizottság és a Frontex nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, és ami a helikoptereket, parti őrségi fellépéseket illeti, megpróbálják ennek működését minél gördülékenyebbé tenni. A Frontex igazgatója Lezser úr is meg fogja bizonyára említeni, hogy a Frontex beszerzi saját eszközeit, saját szükséges eszközeit, és ezzel függetlenedik a tagállamoktól. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Itt igen, közbeszólnék. Szeretném elmondani a kollégáknak, akik nem voltak itt az ülés elején, hogy mi is történik most. Meghívást kaptunk az Európai Parlament elnökétől, hogy részt vegyünk a plenáris terem előtti néma megemlékezésen 10 órakor. Ezért 9 óra 55-kor berekeztjük az ülést, majd 10 óra 10 perckor folytatjuk. Lezseri úr, illetve Publix úr hogyha megengedik, akkor 10 óra 10 perckor folytatjuk majd az önök előadásával. Tisztelt kollégák, azt kérem tehát, hogy sétáljunk át a plenáris elé. Annyi információ a rendelkezésemre, hogy itt a plenáris terem előtt kerül majd sor erre az ünnepélyes megemlékezésre. Arra kérek mindenkit, hogy 10 óra 10 perckor térjenek vissza a terembe, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm. Köszönöm.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 Okay, colleagues, we're going to resume the uh, front... Tisztelt kollégák, akkor folytatjuk a Frontex és napirendi ponttal. Nagyon kevés időnk maradt, és tudom, hogy sokan szeretnének kérdéseket feltenni. Szifert úr itt marad. Itt fog maradni, igen, mert nagyon sok kérdést fog kapni a bizottság. 11 óráig. Itt tud maradni? Pont az előadásom közepén tartottuk a szünetet, úgyhogy még 5 percet kérnék, hogy ezt befejezhessem, hogyha egyetértenek ezzel. Elég sok kérdést fog még kapni, mondja az elnök. Akkor önre bízom magam, meg jó. Én azt szeretném, hogy maradjon itt, mert elég sok kérdést fognak kapni a bizottság szerepével kapcsolatban, úgyhogy kérem, hogy maradjon itt, ez lenne a kérésem. Legeri úr következik, mindenki röviden szóljon hozzá, mert nagyon sok kérdés várható arról, hogy hogyan lehet működőképessé tenni a Frontexet. Nem túl sok időnk van, és ez egy rendkívül fontos kérdés. Legeri úr következik, utána Pábrix úr. És utána a kérdéseket meghallgatjuk, és hogyha még van időnk, akkor a három kolléga tud még kiegészítéseket is tenni. Legeri úr, köszönöm, hogy eljött. Tudom, hogy Kicsit bonyolult volt ez a ma délelőtt, de most már itt vagyunk. Minnyáján kérem, kezdjem, tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megerősíthettem önöknek, amit már a bizottság is elmondott, az a Frontex új felhatalmazása az Európai Határ és Parti kapcsolatban jó úton jár. Annak végrehajtása jó úton jár. Szeretném kiemelni, hogy milyen prioritásaink vannak. A prioritásokat a tanács és a bizottság azonosította be, amikor a felhatalmazás életbe lépett. Ami a különböző gyors reagálási csapatokat illeti és a technikai ellátottságot. Ezzel kapcsolatban jó hír az, hogy a tagállamok 5000 határ és parti őrt azonosítottak be, akiket a Frontex műveletekben fel lehet használni. Ez több, mint az az 1500, amely kötelező számokra. Ami a visszatérést illeti, még vannak hiányosságok, de jó hír, és tudom, hogy ez nagyon fontos a képviselők közül, nagyon sok képviselő számára, az, hogy lehetőségünk van arra, hogy monitorozzuk, a visszatérési folyamatokat, úgyhogy nagyjából betöltöttük ezt a csapatot. 50 tagot kértünk, 47-et kaptunk meg. Ami a technikai berendezéseket illeti. Vannak még hiányosságok, de mint már a bizottság elmondta, az új felhatalmazás és az új költségvetési képességek is lehetővé teszik az ügynökség számára azt, hogy további beszerzéseket tegyen ezen a területen. Mit is jelent ez? Azt, hogy például pár hónapja már tesztelünk egy keretszerződést, amelyel légi megfigyelési eszközöket tudunk beszerezni. Olaszországban, Bulgáriában, Spanyolországban lenne ezekre szükség. Levonjuk a tanulságokat azért, hogy a szolgáltatásainkon javítani lehessen, hogyha erre szükség van. Kísérleti projektet indítunk útjára Finnországgal, és más tagállamokkal is lesznek még kísérleti projektjeink. Franciaországgal, Romániával, Lettországgal, ők önként jelentkeztek erre. A cél az, hogy hosszú távon leasingeljünk hajókat, vagy valamilyen szerződésben legyünk a tagállamokkal azért, hogy hosszú időszakokra saját hajókkal rendelkezzünk, bizonyos hajótípusokról van itt szó. Ezáltal az ügynökség ö, vegyes csapatokat tud létrehozni. Ezen vegyes csapatok azt jelentik, hogy különböző tagállamokból érkeznek a résztvevők EU és Schengen tagállamokból, és különböző profilok vesznek részt a csapatban. Tehát vannak tengeri, felügyeleti szakemberek, vannak partiőr szakemberek, vannak a kutatási és feltárási szakemberek, vannak halászati felügyelettel foglalkozó szakemberek, amennyiben erre szükség van, és az illetékes ügynökség, Európai Ügynökség is részt vehet ebben. Tehát ezen szakaszt most teszteljük. Ami az egyéb jellegű technikai berendezéseket illeti, a szárazföldi határokkal kapcsolatos járművek is fontosak itt, és azon is gondolkozunk, hogyan lehetne IKT berendezéseket beszereznünk, például regisztrációs eszközöket az Eurodax számára. További fontos fejlemény az új felhatalmazás alapján a sebezhetőségi elemzés. Bizonyos tagállamok még nem tudták időben beküldeni az adatokat. Az alap adatok begyűjtése elindult azért, hogy a technikai berendezések számára vonatkozóan és az human erőforrás igényeinkkel kapcsolatban felmérhessük a helyzetet. Tehát ez az úgynevezett baseline adatok köre, és április végére az ügynökség, miután az érintett tagállamokkal konzultált, kiadja majd ezen alapelemzést, az alapigényeket, és hogyha erre szükség van, akkor az ügynökség ügyvezető igazgatója ajánlásokat tud kiadni a tagállamoknak, hogyha erre szükség van. Nagy valószínűséggel ez májusra várható. Kísérleti szimulációs művelet is várható. Az év végéig Tartom szükségesnek azt, hogy a módszertanunkon tovább javítsunk. Ez az első év, és hogyha valamilyen válság van, akkor már ezt az eljárást fogjuk tudni alkalmazni, de fontos, hogy ezen még javítsunk, figyelembe véve a levon tanulságokat. Ami a visszatérést illeti, ez is többször kiemelt prioritás egyrészt az ügynökség igazgató tanácsa, másrészt a tanács és a bizottság is kiemelte. Több mint 230 járatot indítottunk, több mint 10.700 szabálytalanul tartózkodó migráns tért vissza harmadik országokba az ügynökség segítségével, és további ezer görög szigetekről tért vissza Törökországba a török EU megállapodás keretein belül. ezen logisztikai és szállítási segítségnyújtáson túlmenően a visszatérést megelőző támogatást is tervezünk a tagállamoknak nyújtani. Előzetes ellenőrzés az állampolgárság tekintetében, és együttműködünk a harmadik országokkal. Ezen kívül próbáljuk tovább fejleszteni a tevékenységünket, hogy felmérhessük az igényeket az egyes tagállamokban, hogy ott kapacitást tudjunk kiépíteni. Új célterületeket is meghatározunk. Megalapodás született a bizottság és Afganisztán között, amely lehetővé teszi, hogy új visszatérési célországokat is meghatározhassunk. Egy hálózatot építünk ki, egy IKT hálózatot, informatikai hálózatot, amelyben alkalmazásokat lehet használni arra, hogy valós időben lehessen az igényeket felmérni, ezért így az ügynökség meg tudja tervezni a járatokat és a fellépéseket, hogyha bizonyos célországban ilyenre szükség van. Tehát mindez folyamatban van, és a terveknek megfelelően folyik. A tanács, a bizottság és az igazgató tanács igényeinek megfelelően megháromszorozzuk ezen egység munkatársainak a számát az év végéig. Ami a parti őrséget illeti, és általánosságban véve a bűnöldözési tevékenységeket. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy egy kísérleti projektet most hajtunk végre, ezt a parlament javasolta, és a célja az, hogy egy parti őrségi funkciót hozzunk létre. Együttműködünk az Európai Halászati Felügyeleti Ügynökséggel és a Tengerészeti Ügynökséggel, Tavaly a hajóinkat használták fel a halászati ellenőrök, és a Frontex műveletek keretein belül is sikerült felmérni bűntevékenységeket, és így az ellen fellépni, és szennyezési tevékenységet is sikerült felmérnünk, és eztán az illetékes hatóságok ezt a munkát tovább vitték. Tehát nem csak parti őrségi tevékenységet végzünk, hanem kutatási és mentési műveleteket is. A bűnüldözés területén is vannak tevékenységeink. Tavaly 80 ezer tonnányi kábítószert sikerült a tengeren felderíteni, ebben mi is részt vettünk. Tehát megint csak a terveknek megfelelően folyik a munka. Most próbálunk újabb szinergiákat kiépíteni a többi Európai Uniós ügynökséggel, ami a légi felderítést illeti, és a bizottság nagybértékben támogatja a távvezérlésű légijárművek használatát. Ezen kívül a merevszárnyas repülőgépek, a szatellitképek használatát is támogatja a bizottság, mindezt a Frontex és a további két EU ügynökség felhatalmazásán belül tesszük. Ami a szárazföldi bűnöldözést illeti, hozzájárulunk a rendőri, vámügyőri fellépésekhez és együttműködésekhez, és előzetes tárgyalásokat folytatunk a eurojust azért, hogy felhatalmazásoknak eleget tegyünk, mi szerint személyes adatok cseréjét is lehetővé kell tennünk. A Frontex, az Európai Határ és Parti Őrség személyes adatokat begyűjthet például a migránsokkal folytatott interjúkból, és hogyha személyes adatok hasznosak és relevánsak a bűnöldözés szempontjából, nyomozások szempontjából azért, hogy a szervezetbűnözés vagy a terrorizmus ellen fel lehessen lépni, akkor mi ezt az információt átadjuk az Európolnak vagy a nemzeti rendőri hatóságoknak ezt a tevékenységünket is folytatjuk és továbbfejlesztjük. Túl sokáig nem akarok ezzel a ponttal foglalkozni, de a harmadik országokkal való együttműködést még meg kell említenem. A parlament szeretné, hogyha részletesebb tájékoztatást kapna erről a témáról. Bővítjük az összekötő tisztviselők hálózatát, Niger országára is kibővítjük. Emlékeztetnék arra, hogy az első összekötő tisztünket Ankarában ö, már alkalmazzuk, és Szerbiában is van most már ilyen összekötő tisztviselőnk, és ö, most ö, készítjük elő azt, hogy ilyen összekötő tisztviselő legyen más észak-afrikai országokban, vagy nyugat-afrikai országokban is. Ami Nigert illeti, én ott jártam két héttel ezelőtt, az ügynökségünk szervezett ott egy komoly találkozót az afrikai Frontex hírszerzési közösséggel. 25 afrikai ország vett részt ezen. Találkoztam ott migránsokkal, olyan migránsokkal, akiket az IOM Niamében akikkel az IOM Niamében találkozott, és utána a, végül is a sivatagban Líbia felé ö, gyűjtötték be őket, és rendkívül érdekes ö, beszélgetést folytattunk ezen migránsokkal. Mindenképpen oda kell figyelnünk, és nagyon hasznos az európai hatóságok számára is, hogy ilyen információkat begyűjtsünk. Más országokkal is kapcsolatban vagyunk tehát, és azt reméljük, hogy munkamegállapodásokat tudunk kötni velük a Nigerben tett látogatásom egyik tapasztalata az, hogy együtt kell működnünk ezen országokkal. Mindenki számára előnyös lehet operatív szempontból mindez. Az ő aggodalmuk a biztonság, az ő biztonságuk, mert terrorista fenyegetettség van az ottani országokban, és a különböző illegális tevékenységek, fegyvercsempészet, embercsempészet, kábítószercsempészet, egyebek mellett Dél-Amerikából érkező kábítószerekkel kapcsolatban ezek az afrikai országokba érkeznek, és utána onnan tovább Európába. Tehát mindenki számára előnyös egy ilyen együttműködés. Azt remélem, hogy a Frontex, az Európai Határ és Parti Őrség képes lesz arra, hogy hozzájáruljon az általános EU politikához ezen országokkal kapcsolatban. Most itt le is állnék, és várom a kérdéseket. Köszönöm a figyelmet. Uh, um, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon hosszú a hozzászólók listája, ez nagyon fontos téma. Úgyhogy most lejárom a ö, listát, kik vannak rajta. Miller, Mrs. Sippel, Mrs. Griesbeck, Mrs. Stevens, Mr. Coelho, um, uh, Mr. Lopez Aguilar, Mr. Kirkos, Mrs. Sargentini, Mrs. Guillaume, uh, Mrs. Spinelli, and Mrs. Keller. That's it. Um... Ez volna a lista. És Radev úr még. És Mümberg asszony. Jó, de most már lezártam a hozzászólók listáját. Lehet, hogy a következő pontra így később kerül majd sor, 10 perccel 11 után, de tovább nem várhatunk. Pabrik úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Megpróbálok egy kis időt a kérdésekre megtakarítani. Először is köszönet a Frontexnek és mindenkinek, aki a Frontexnél dolgozik. Rendkívül baráti volt a fogadtatás. A Libe delegáció először ment el a Frontexhez megvizsgálni az új munkakörülményeket, miután tavaly tavasszal elfogadtuk az új dokumentumot. Szeretném még egyszer elmondani és hangsúlyozni, hogy nem szabad alábecsülnünk a külső határaink védelmének biztonságát. Ebből a perspektívából úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy tényleg nyomon kövessük a továbbiakban is azt, hogy a Frontex, az ügynökség hogyan működik, milyen szükségletei vannak, hogyan tudunk segíteni ebben, és természetesen, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni az ügynökség munkáját. Nagyon röviden szeretnék egy-két dolgot megemlíteni, vagy megismételni, vagy ismételten hangsúlyozni, mert Ledgeri úr és a bizottság is már tájékoztattak minket arról, hogy hogyan látják a közeljövőt, milyen akadályokat, sikereket tudnak elkönyvelni. Először is azt szeretném elmondani, hogy jó hír, hogy nap mint nap egyre több azoknak a jelölteknek a száma tagállamoktól, akik az ügynökségnél dolgozhatnak. Ugyanakkor egyre nagyobb a berendezések, a felszerelések tárháza, mert ez nagyon fontos, hogy a megfelelő felszerelés álljon rendelkezésre az ottani dolgozóknak. És persze ez az egyik olyan terület, ahol gyenge pontjaink is lehetnek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy hányan jelöltünk a különböző posztokra, de nem csak ez, hanem hogy ha megfelelő jelöltek álljanak rendelkezésre, mert néha az egyes országokból átfedő jelölések, javaslatok érkeznek, de például ugyanarra a posztra tíz emberre nincs szükség. A lényeg az, hogy az ügynökségnél minden ott megfelelően betöltsünk. Ugyanez a helyzet például a berendezések, a felszerelések szükségletét illetően. Itt ismételten megragadnám a lehetőséget, hogy hangsúlyozom, hogy ami a Európai Parlamentet illeti, azt szeretnénk, hogyha a tagállamok ígéreteiket betartsák, és amennyire csak lehet, hozzájáruljanak az ügynökség szükségleteinek kielégítéséhez. Ugyanis még akkor is, hogyha nemzetállamok hatásköre, a külső határok védelme, tényleg az ügynökség az, amely segíthet, hogyha szükség van rá. Úgyhogy tehát megfelelő lehetőségekkel kell ellátnunk, hogyha szükség van rá, bevetése kerülhessen. Ugyanez a helyzet a munkatársakkal. Missziónk során többek között azt tapasztaltuk Varsóban, hogy Brüsszelben még mindig folyik a vita az úgynevezett korrekciós koeficiensről. Ugyanis tudjuk, hogy ez relatíve nagyon alacsony ennél az ügynökségnél a többi EU-s intézményhez képest. És tényleg azt javasolnám, hogy ezt korrigáljuk, mert ez tényleg megakadályozza, hogy kiegyensúlyozott és megfelelő számban tudjunk erre a misszióra munkatársakat felvenni. Korábban dolgoztam nemzeti ö, ügynökségeknél, ami a korrekciós koeficienst illeti, úgyhogy tudom, hogy nagyon nehéz a megfelelő javaslattal előállni, amely mindenkinek megfelel. Ebben az esetben azonban úgy tűnik, hogy a különbség túl nagy, ugyanis nem láthatjuk csak referenciaértékűnek Varsót, hogy ez teljesen más, mint Lengyelország többi része, úgyhogy tényleg segítenünk kell az ügynökségnek abban, hogy megfelelő döntés szülessen az összes többi brüsszeli irodában, mégpedig olyan, amely nem akadályozza az ügynökség jövőbeli munkáját. Azt is el szeretném mondani, hogy missziónk során nagyon jó információkat kaptunk írásban is, itt láthatják az egyik példáját ennek amely rendelkezésre áll, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen lehetőség információ cserére. Ezt az eredeti dokumentumban is belevettük, és hogyha elfogadjuk a munkatervet, akkor megfelelő időben történő információ cserére kerüljön sor. Beleértve a bizalmas információt is, mert nyilván a parlamenti képviselők számára ez rendkívül fontos azok számára, akik a biztonsággal foglalkoznak, a határok biztonságával, meg kell, hogy kapják ezt az információt. Azt hiszem, hogy készek vagyunk az ügynökség támogatására, hiszen közösek a céljaink. Nem szabad elfeledkeznünk erről, hagyd mondjam el még egyszer, a külső határok biztonsága közös ügy, ez az egyik legmagasabb prioritásunk, ami az Európai Unióban pillanatnyilag előttünk áll. Úgyhogy Ledgeri úr, készek vagyunk önnek segíteni, és várjuk a jó együttműködést az Európai Parlament, a LIBE szakbizottság, illetve az önök ügynöksége között. Sok sikert kívánok! És végül örülök annak a lehetőségnek, amiről hallottunk, hogy az ügynökség megállapodott Lengyelországgal is, ami a helyek, helyszínt illeti, mert ez azt jelenti, hogy a jövőben minden rendelkezésére áll az ügynökségnek ahhoz, hogy hatékonyan dolgozhasson. Úgyhogy ez nagyon jó konklúzió. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Perbix. Úr, nagyon sajnálom, kedves kollégák, hogy kevés az időnk. 11 órakor egy másik nagyon kényes témával kell foglalkoznunk. Egy picit később kezdhetjük, de nem túl későn. Niedermüller úr, tehát egy percben kérem, hogy szóljanak hozzá. Parancsoljon. Köszönöm szépen Ledger úr, hogy eljött hozzánk. Két relatíve rövid kérdésem van. Először is. A Frontex központjában tett látogatás alapján kicsit meglep, hogy mennyire korlátozottak az, a források az alapjogok terén. Pedig ez alapvetően fontos. És valahogy az volt a benyomásom, hogy az egész intézmény nem igazán működik, ami az alapjogi tisztviselőt illeti. Kérdésem tehát, hogy látja az alapjogok helyzetét, illetve ennek megközelítését az ön intézményénél? Ez az első. A második kérdésem. Az elmúlt napok és hetek során nagyon sokat hallottunk a fizikai túlkapásokról a magyar-szerb határon a, a migránsokkal szemben. A magyar kormány mindig azt mondja, hogy Frontex kijelentette, hogy nem tud semmiféle erőszakról a migránsok és a menekültekkel szemben a határ mentén. Szeretném a véleményét erről hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Péter, köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt. Ne Bízbek a következő parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek, nagyon rövid leszek. Frakcióm nevében először is szeretném üdvözölni azt, amit hallottunk Ledgeri úrtól, rendkívül teljes körű, konkrét volt néhány hónappal az ügynökség működésének újraindítása után, és ezért köszönet a munkatársainak is, akik az ügynökség mandátumon keretén belül védik ezt, de ugyanakkor európai módon járnak el annak érdekében, hogy az ügynökség európai eszközképét kapja, ami nagyon fontos, hogy az európai vívmányokat megvédjük, illetve a Schengeni rendszert is, és természetesen az európai állampolgárokat is. Úgyhogy köszönet mindezért, köszönet a különböző aspektusokért, mert nagyon sok szolid, konszolidált elemre utalt itt beszámolja során az 5000 határőr mobilizációja például, akik potenciálisan operatív jellegűek, a kísérleti projekt, a többi ügynökséggel együtt, de hogy rövid legyek, mert nincs sok időm. A kérdésem két ágú. Az első. Említette, hogy megállapodtak a harmadik országokkal. Szeretném tudni, hogy Líbiával lette megkötve ez a megállapodás, vagy mire gondol? Vagy például ott van a terrorizmus, a kábítószer fenyegetése. Nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy mit tartalmaznak ezek a megállapodások, mert állampolgáraink nagyon szorosan nyomon követik mindezt, hogy mi történik ezen a téren. A második kérdésem részben csatlakoznék kollégámhoz az alapjogok védelmét illetően. Ezen a héten tudtam meg, hogy mi történt konkrétan például a görög szigeteken az EU-Törökország megállapodást követem. Az információ alapján azt hallottam, hogy tehát a migránsokat és a menekülteket, akik odaérkeznek, bizonyos termekbe és ö, ketrecekbe teszik. nem tudom, hogy a Frontex részt vesz-e az ilyen jellegű szervezésben. Köszönöm szépen. Thank you, Natalie. Um, we're in a very difficult position. We can only have one. Köszönöm szépen, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Csak egyetlen egy percet adhatok minden felszólalónak. Sajnálom, hogy ez így van. Birgit szépen következik. Thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is egy ö, nyilatkozattal kezdeném. A bizottság ma reggel azt mondta, hogy ö, nagyon gyorsan döntést hoztunk az új törvény esetében. Szerintem a tagállamok sajnos nem elég gyorsak a megvalósítás terén. Úgy tűnik, hogy aláírták ezt a rendeletet, de aztán nem állnak készen arra, hogy valóban ö, folyósítsák az, a, azt, amit megígértek, tehát a technikai eszközöket, és így tovább. Tehát mi történik? Megszületik egy új törvény, aztán nem valósul meg semmi a terepen, ez nevetséges. Ezen változtatnunk kell. Hogyha a tagállamok igazat mondanak, akkor természetesen hajlandóak arra, hogy védelmet nyújtsanak azon embereknek, akik a háború és a kínzás elől menekülnek. De akkor onnan kezdve, hogy aláírták a törvényt, eh, állniuk kell a szavokat. Ezt mindenképpen kritizálnám. Ami pedig a kitoloncolást illeti, igen, a kitoloncolás mindenképpen részét képezi a menekültügyi politikának, de hova küldünk vissza embereket? vannak-e megállapodásaink az eredeti országokkal, a származási országokkal, vagy pedig harmadik országokkal vannak megállapodásaink? Ez azt az üzenetet tartalmazná, hogy mi nem tudjuk megoldani a menekültek problémáját, hát ha valaki más segíteni tud, ez pedig nagy, elég szomorú hír lenne. Elnök, köszönöm, Koyer úr következik. Missão. Europeia pela qualidade dos dois documentos que nos apresenta, pelo seu rigor. Köszönöm szépen, eh, köszönöm a bizottságnak a szót, eh, és köszönöm a Lezsári úrnak is az előadását, illetve azt, ahogyan vezeti az ügynökséget. A benyújtott dokumentum kapcsán lenne egy-két megjegyzésem. Először is látjuk, hogy a tagállamok nem vállalják föl a részüket ebből a munkából, tehát megvannak a kötelezettségvállalások, a célkitűzések, de nincs megvalósulás. Mit tehetünk itt az Európai Parlamentben annak érdekében, hogy segítsünk önnek a probléma orvoslásában, hiszen úgy látszik, hogy a jogi keret nem kielégítő. Mit tehetünk tehát? Hogyan segíthetjük a humán erőforrások felállását, felállítását. Ami Portugáliát illeti, az szolgáltatás hiányos. Fölmerül a kérdés, hogy hol vannak a fekete lyukak a rendszerben, mivel kell foglalkoznunk, mi az a, mi az a terület, ahol megoldást kell találnunk, az, annak érdekében, hogy a megfelelő sebezhetőségi jellemzést tudjunk elkészíteni. Stevens asszony. Hartelijk bedankt voorzitter, hartelijk bedankt collega's. Ik heb uh, twee sprekers en meneer Legiri, ik wil jullie ook absoluut bedanken voor de uitleg. Ik ben echt heel... Köszönöm elnök úr. Ketten szóltak hozzá ehhez a ponthoz. Legeri úrnak szeretnék köszönetet mondani. Örvendetes látni azt, hogy előrelépések történtek. Közben sajnálatos, hogy bizonyos tagállamok nem tesznek eleget a vállalásaiknak, és nem teljes a működőképessége az európai határ és partnerségnek. Szeretném a tagállamokat felhívni arra, hogy most lépjenek és tegyenek eleget a vállalásaiknak. Lenne egy rövid kérdésem Legeri úr felé. Milyen szerepet játszik az Európai Határ és Parti Őrség a visszatéréssel kapcsolatban Olaszországból vagy Görögországból, hogyha elutasítanak egy felkérést, akkor konkrétan ez hogyan is néz ki az eljárás maga? És az EU NAVS műveletek hogyan néznek ki? Mr. Legeri, you have... Keller asszony, igen, köszönöm szépen. Legeri úr elmondta, hogy Líbiában a civil szervezetek segítik a embercsempészeket. Nos, nem tudom, a civil szervezetek végzik el a munkátok 40%-át, nem tudom, ezt tudja, azért, mert más nem tudja. Magyarország helyzetéről már Péter beszélt. Honnan tudhatjuk, hogy a Frontex tisztviselői nem vesznek részt a, az emberi jogi visszaélésekben. Aztán a Frontex mandátumában szerepel az is, hogy amennyiben az emberi jogok súlyosan sérülnek, akkor a, a, a műveletet be kell rekeszteni, vagy fel kell függeszteni. Nem tudom, ezt megvizsgálta, illetve ezt a lehetőséget fontolóra vette Magyarország esetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, López Ágilár asszony következik. Úr következik. Thank you for being here. Thank you for every... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy készen állnak arra, hogy eszmecserét folytassanak velünk. Nagyon sokan közülünk minden egyes lépést szoros figyelemmel követünk. Figyelemmel követjük az új rendelet megszületését, illetve a Európai Határ és Partőrség felállását, valamint az 5000 tisztviselő bevetését. De nagyon sokan közülünk mélyen aggódunk az információs deficit miatt. Ezzel állunk szemben, ezzel állnak szemben önök is, és mi is itt az Európai Parlamentben. Nagyon nehéz megszólítani a nyilvánosságot. Minden egyes vita kapcsán, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor azt halljuk, hogy az ügynökséget azzal vádolják, hogy hagyják a tengerbe veszni az embereket, ezt halljuk a radikálisoktól, a kérdésem pedig a következő. Mi a helyzet az elszámoltathatósággal? És ennek kapcsán az információszolgáltatásra. Gondolok itt az alapjogi tisztviselőre, hiszen az ő feladata az, hogy korrigálja a állításokat, illetve nyilvánosságra hozza a igazságot, és segítsen abban, hogy életeket mentsünk meg. Tehát nem, nem ennek nem fordítva kell lenni. Elnök félbeszakítja a hozzászólót, köszönöm szépen. Kirka... Kirkosz úr következik. Köszönöm szépen, ahogyan Zipel asszonytól hallottuk, most az ISO kudarcát isme, ismételjük meg? Még mindig várjuk azt, hogy a menekült, ugye, kérelmeket elvizsgál, elbírálják bizonyos esetekben. Azt hallottuk, hogy a tagállamok csak késve nyújtják be az információkat, és ezért a kísérleti projekt csak májusban indul el. Most azt látjuk, hogy az égei tenger ö, nyugodt, és most bizony a migrációs áramlatok tekintetében esetleg fordulatot következhet be. Nem szeretnénk azt, hogy összeomoljon a rendszer, pusztán azért, mert nem számítottak arra, hogy a migrációs áramlat mértéke növekszik. Szeretném, hogyha ellátogathatnánk ellátogathatnának Görögországban, mert ott nem tesszük a menekülteket ketrecekbe, ez egyszerűen nem igaz. Elnök, köszönöm szépen, Szargentini azt a következő. Köszönöm, elnök úr. Nos, szeretném jobban megérteni, hogy hogyan is működik a Frontex kitoloncolási művelete, hiszen ha jól tudom, ez Afganisztánba történt, tehát Afganisztánba térítettek vissza menekülteket. Kérdésem, hogy milyen kitoloncolás történik, és hova, hogyan ellenőrzik a visszatérített embereket. Tehát a tagállamok döntik el, hogy megadják-e avagy sem a menekült státuszt. Önök hogyan ellenőrzik azt, hogy kit toloncolnak ki, és milyen fellebezési jogaik vannak ezeknek az embereknek. Aztán nagyon sok minden történik Észak-Afrikában és Líbiában. Ott a tagállamok a parti őrséget, illetve a határőrséget képzik. Nem tudom, hogy önök hogyan látják a saját szerepüket a libiai képzésben, illetve más észak-afrikai országok esetében, illetve hogyan ellenőrzik a menekültek helyzetét, gondolok itt az eritreiakra, illetve az ő emberi jogi szükségleteikre. Merci, je reprends mon compte. Köszönöm. Birgit Zippel kollégám kérdéseit vinném tovább a kapacitások és a humán erőforrások tekintetében. Vannak-e hiányosságok a tagállamok által felkínált eszközökben és erőforrásokban? A megadott információn és kiadott anyagon túlmenően szeretnék további részleteket hallani. A második kérdés pedig a visszatérésre vonatkozók, ahogy azt Judith is mondta. Az az érzésem, hogy egy mint hogyha valami ö, utazási irodát üzemeltetnének, amikor is járatokat indítanak ilyen és ilyen országokba. Hát ö, szeretném, hogyha ezt is pontosítaná. Elmondaná, hogy pontosan hányan, mióta a rendelet ö, életbe lépett, ö, azt mondta, hogy 78 visszatérést, ö, járatot indítottak. Ez nagy előrelépés, de szeretném, hogyha további részleteket adna. Ami a panaszokat illeti, ebből kettőt befogadhatatlannak talált az alapjogi ügynökség. Ezzel kapcsolatban is szeretnénk további részleteket. Spinelli, please. Köszönöm, Svinelli asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm Legyeri úrnak a hozzászólást, és volna egy kérdésem, mert van egy dolog, ami aggaszt és nem igazán világos a jelentésben. A hatodik bekezdése első albekezdésre gondolok a 32. oldalon, amikor a civil szervezetekről van szó. amelyeket úgynevezett pull faktornak neveznek az, a migrációban. amelyek nem szándékosan segítenek az embercsempészeknek és a migránsoknak. Ez angaszt engem, mert szeretném tudni, hogy a tagállamok szompátjából vannak -e valami iránymutatók, mert például Katányában ilyen jellegű problémák felvetődtek, Belgiumban, Franciaországban, ugye nagyon sokan meghaltak a földközi tengerben, erre utalnék. Köszönöm szépen. Okay, Mrs. Winberg, please. Winberg asszony következik. Tack, herr ordförande, och tack till... Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm, Legeri úr, a tájékozó, tájékoztatást. A Frontexet nagyon sok eh, támadás érte, azt látjuk, hogy hogy a líbiai partok mentén csak 40%-ban működnek a mentő műveletek, a civil szervezetek pedig megpróbálnak segíteni, megpróbálják begyűjteni a migránsokat. Azt látjuk, hogy együttműködés történik a embercsempészekkel. Ezt egy német újságban olvastam. A kérd- olvastam. A kérdésem pedig az, hogy mit tesz a Frontex, hogyan próbálja orvosolni ezt a problémát. Hiszen ez azt jelenti, hogy az embercsempészek egész egyszerűen megúszták a bűncselekményt. támogatjuk a libiai parti őrséget. Ebben a Frontex hogyan vesz részt, és mi a célkitűzés? Господин председател, уважаеми господин Леджери, от представената от вас информация ясно се... Legyeri úr, a bemutatott információk alapján egyértelmű, hogy az EU külső határán lévő országok még nem rendelkeznek megfelelő technikai és szakemberi szakértelemmel. Más nagyon nagy szükség lenne ahhoz, hogy a külső határokat védjék. Szeretném kiemelni, hogy Bulgária, Olaszország és Törökország egyedül nem tud megbírkozni ezzel a feladattal a többi EU partner segítsége nélkül. A kérdésem az, hogy milyen intézkedéseket szándékoznak hozni azért, hogy garantálhassák, hogy minden tagállam részt vesz a az erőfeszítésekben és a határon lévő országoknak segítséget nyújt. További kérdés. Törökország ismét fenyegeti az Európai Uniót azzal, hogy nem fogja végrehajtani az EU-Törökország közötti megállapodást, és 15 ezer migránst fog beengedni Bulgárián keresztül az EU-ba. Mi történik akkor a bolgár-török határ védelmével? és milyen intézkedéseket tervez az Európai Bizottság arra, hogy garantálhassa, hogy az EU-Törökország megállapodását tiszteletben tartja Törökország. Köszönöm. Elnök, most a bizottságnak és az ügyvezető igazgatónak adom meg a szót. Zipfer urat és másokat megkérnék arra, hogy röviden válaszoljanak a felvetett kérdésekre, és utána a többi előadónk is válaszolhatnak. Először Zifert úr, és hogyha megkérhetném, akkor röviden válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm. Az első kérdés Zipper képviselő részéről a technikai berendezések, amelyet a tagállamok még nem állítottak rendelkezésre. A bizottság egyértelmű előrelépést és erőfeszítéseket lát a tagállamok részéről, hogy mind a sürgős, a gyors reagálású csapatok, mind a közös műveletek szempontjából ezeket rendelkezésre állítsák. Természetesen az offshore helikopterek és hajók rendelkezésre állítása kihívás, de folyamatos a munka. Volt egy további kérdés arra vonatkozóan, hogy a török megállapodással mi a helyzet. A bizottság mostanáig úgy értékeli, hogy ez a megállapodás egyelőre működik. Persze senki sem tudja megmondani, hogy mit hoz a jövő. Ez egy rendkívül politikai jellegű kérdés. Egyelőre a megállapodás működik. Köszönöm. Elnök, nagyon frusztráló, mert rengeteg kérdést kapott, nagyon bonyolult kérdéseket. 5-6 percünk van összesen. Kérném, hogy a képviselők kérdéseire adjon választ. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Legeri úr. Köszönöm a képviselőknek is a feltett kérdéseket. Az alapjogi kérdéssel kezdeném. Először is, hogyan értékelem én az alapjogok szerepét? Ezek állnak minden ügynökségi tevékenység mögött, az EU jogi anyagának részét és az EU-s alkotmány, ha fogalmazhatok így, alapját képezik, hiszen az alapjogi karta mindenek fölött álló. Az alapjogokra az alapjogi ügynökség által felhasználható erőforrásokat két és félszeresére növelték az elmúlt év során. Ez úgy tűnik, hogy arányos azzal, hogy mennyiben nőtt az ügynökség munkája, és természetesen az igények függvényében még tovább lehet ezt növelni a következő hónapokban és években. Attól függően, hogy például a panasz, panasztételi mechanizmus hogyan működik. Volt egy konkrét kérdés Magyarországgal és Görögországgal kapcsolatban. Magyarországon az ügynökségi műveletek során, a Frontex műveletek során nem kaptunk jelentést arról, és nem voltunk tanúi annak, hogy alapjogokat sértettek volna. De én magam és sokan mások és civil szervezetek úgy döntöttek, hogy nem fogják befejezni a magyarországi tevékenységet, de minimum szintre csökkentettem az ott alkalmazott határőrök számát. Ennek az az oka, hogy mindenek előtt jelen kell lennünk, különösen, hogyha kényes helyzetek alakulnak ki, hogyha teljesen kivonnánk magunkat, az valószínű, hogy nem segíteni abban, hogy az ön által felvetett aggodalmakra megoldást találjunk. Másrészt pedig lehetőséget kapok arra, hogy egy másik kérdésre is itt választ adjak. A bolgár szárazföldi határokon török-bolgár határon is vannak szükségletek, úgyhogy jelenleg bizonyos közép-európai műveletekből átküldünk erőforrásokat a bolgár-török határhoz. Ami Görögországot és a görög szigeteken található migránsok helyzetét illeti. Ügyvezető igazgatóként többször mondtam el a helyi hatóságoknak, hogy aggaszt minket, hogy milyen humanitárius körülmények között bánunk az odaérkezőkkel. Az ügynökség nem vesz részt az önök által leírt műveletekben, de a helyi ügynökségi képviselők többször elmondták a gudalmukat ezzel kapcsolatban ami a harmadik országokkal kialakított munka körülményeket és munkamegállapodásokat illeti. Itt nem nemzetközi megállapodásokról beszélünk, hiszen azok külön formális megállapodások. Itt arról van szó, hogy hogyan lehet végrehajtó intézkedéseket foganatosítani. Az általános EU nemzetközi megállapodások és az EU-s külpolitika fényében amikor afrikai országokban jártam, például Nigerben, és amikor Egyiptommal vagy Szenegállal tárgyalunk, akkor egyértelmű számunkra, hogy nekik is vannak igényeik. Nem lehet egy megoldást mindenre ráhúzni. Fontos, hogy a közös érdekeinket meg tudjuk oldani. A nigeri látogatásomból egyértelművé vált számomra, hogy nekik hírszerzési, biztonsági fenyegetésre vonatkozó hírszerzési információcserére van szükségük, és én a szabálytalan migrációt nem tartom biztonsági hiányosságnak önmagában véve. A gond az, hogy az emberkereskedelem, amely emögött megvan, és amely már bűntevékenység, hozzájárulhat ahhoz, hogy például a terrorizmus elterjedjen és ez az afrikai országok szempontjából probléma. Most végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet ezt az aspektust a nemzetközi munka együttműködési megállapodásunkban hogyan tudjuk tükröztetni. Ami az új felhatalmazás végrehajtását illeti, ez rendkívül fontos. Sok tagállam kihívásokkal küzd nemzeti szinten. A legtöbb tagállam, több mint 25 tagállam rendszeresen részt vesz a műveleteinkben különböző eszközökkel. Az igaz, hogy a technikai berendezésekből nincsen elég, nagyon gyakran nincsen belőlük elég, és ezért most azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne jobban végrehajtani az új felhatalmazásunkat, azért, hogy saját eszközökkel rendelkezzünk. Az is igaz, hogy a tagállamok néha csak nehezen tudnak lépést tartani, mert nagyon gyorsan kell lépni, és egyensúlyt kell találnunk a gyors reagálás és a lassabb eljárás között, és ez kihívást jelent az ügynökség számára. Mindig tudjuk azt persze, hogy Szeretnénk, hogyha ebben mindenki részt venne, és hogyha teljes mértékben eleget tehetnénk a felhatalmazásunknak. Mi készen állunk arra, hogy ezt végrehajtsuk, amikor a legfontosabb rendelkezésekről beszélünk, például a sebezhetőségi jellemzéssel kapcsolatban, és ami a külső határokon való fellépést illeti. Hogyha szükséges, akkor a gyors reagálást ö, tudjuk alkalmazni, és hogyha igény van arra, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg áprilisban vagy májusban a tagállamok felé, akkor erre is lehet lehetőség. Ami a visszatérés kérdését illeti, új szolgáltatásaink vannak, amelyet a tagállamoknak kínálunk fel. Nem utazási irodáról beszélnék itt, és nem szeretném, hogyha a Frontex-et utazási irodaként fognánk fel. Vannak tagállamok, amelyek lehet, hogy az ügynökséget utazási irodaként szeretnék használni, de a hozzáadott érték lényege nem ez. A hozzáadott érték, a legfontosabb hozzáadott érték a harmadik országokkal kialakított visszafogadási megállapodások, és az, hogy hogyan lehet jobban beazonosítani a migránsokat. A visszaküldött migránsok, gazdasági migránsok, és a migránssal lefolytatott első interjútól kezdve nagyon fontos, hogy képesek legyünk azok azokat beazonosítani, akiknek szükségük van a segítségre, a védelemre, és ezeket mindenképpen a menekültügyben illetékes hatóságokhoz kell küldeni. Az EASO-val és a, tehát a menekültügyi kisegítő hivatallal együttműködünk, és nagyon fontos tehát azokat beazonosítani, akiknek szükségük van a védelemre. A másik csoport, a gazdasági migránsok, nekik akik nem felelnek meg a követelményeknek, őket vissza kell térítenünk, és ez kell, hogy a visszaküldési tevékenységünk középpontja legyen. Elnök, tisztelt kollégák, akik most jönnek be a terembe, mm, itt folyik a munka, úgyhogy kérem, hogy aki most bejön a terembe, az csendben tegye ezt. Ami a visszatéréssel kapcsolatos döntéseket illeti, ezt a tagállamok hozzák, ezeket a tagállamok hozzák meg. Amennyiben visszatérési műveletek vannak, az ügynökség szerepe garantálni azt, hogy az alapjogokat tiszteletben tartják, a visszatéréseket monitorozzuk, garantáljuk azt, hogy orvosi szolgáltatást is nyújtunk a visszatérítendő személyeknek, és javítjuk az őket elkísérő személyek képzettségét azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy méltó körülmények között térítjük vissza ezen személyeket a származási országba. A civil szervezetek szerepéről is elhangzott egy kérdés. A be nem azonosított csoportokkal kapcsolatban, ha fogalmazhatok így. Tudjuk, hogy bizonyos civil szervezetek, ők a konzultatív fórum részét képes, képezik, és vannak kommunikációs csatornák bizonyos civil szervezetekkel nálunk. Találkoztam is már több civil szervezettel, és vannak, akik nap mint nap együtt működnek a bűnöldözési hatóságokkal és az olasz bűnöldözési hatóságokkal is például. Azzal kezdeném, hogy 2016 nyara után voltak be nem azonosított csoportok, amelyek magukról azt állították, hogy civil szervezetek. Semmiképpen nem szabad a bűntevékenységet támogatni. Az elmúlt években mindig próbáltunk egyensúlyt találni a között, hogy életeket mentsünk be, meg, ez a prioritás, humanitárius, de jogi okokból is ezt kell tennünk, és kötelesek vagyunk ezt tenni. Közben azt is biztosítanunk kell, hogy a bűnszervezetek Líbiában ne tudják ezt felhasználni, hiszen a migránsok áldozatok. Niamében, amikor migránsokkal találkoztam, azt láttam, hogy ők áldozatok. Voltak, akik már Líbiából visszafele mentek Nigerbe, haza akartak menni, és én azt hallottam a szavukból, hogy megoldást kértek arra, hogy társadalmi, gazdasági szempontból ismét integrálódhatjanak, integrálódhassanak az otthoni közösségeikbe. És ez az Európai Uniót érintő kérdés, még akkor is, hogyha nem a mi ügynökségünk szerepe. Erről akartam most beszámolni, ami a felkutatási és mentési műveleteket illeti. A felkutatási és mentési műveleteket a Szahel térségben, a sivatagban is be kell terveznünk. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdése válaszoltam, de természetesen rendelkezésre állok, hogyha további kérdések vannak. I'm give... Köszönöm szépen. Jerry, Blavix úrnak csak egy utolsó percet tudok adni, de parancsoljon Guillaume asszony, hogyha még hozzá szeretne szólni. Ja nem, ön. Jó. Ami a panaszokat illeti. A panaszmechanizmus keretén belül volt egy panasz, amit elismertek befogadhatónak az emberjogi képviselők. Ez egy szíriai család esete volt, Remélem nem fogok semmilyen ö, személyes adatot kiszolgáltatni itt, de a szíriai család visszakerült Törökországba a görög szigetekről a megállapodás keretén belül, az EU-Törökország megállapodás keretén belül. A többi esetet nem fogadhatónak minősítették az emberjogi munkatársak, akik teljesen független módon vizsgálták meg a dokumentumokat, esetleg hozzájuk lehet fordulni, hogy magyarázzák meg, miért nem ö, tartották fogadhatónak, akár a formáját, akár a tartalmát illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pontosan ezért szerettem volna, hogyha egy kicsit nagyobb az interakció, és hát nagyon sajnálom a képviselők Jerry és Barbix úr nevében, akik februárban a misszióban részt vettek, hogy ennyire szorított minket az idő. De visszatérünk majd az operatív működésre, azonban most a mai napon a jelentést kell elfogadnunk a misszióról. Public úr. Igen, még egy kiegészítő megjelent, megjegyzésem lenne és egy konklúzióm, ami a kérdéseket illeti, a tagállamok tevékenységét illetően is, hogy megfelelő berendezéseket, munkatársakat biztosítsanak. Én azt mondanám, hogy véleményem szerint a tagállamok minden tőlük telhetőt megtesznek. De mi, képviselők, akik azt szeretnénk, hogy itt gyorsabban menjenek a dolgok, szeretném azt támogatni, hogy jobb legyen az alap, a források alapok elköltése, mert vannak olyan országok, amelyek nem rendelkeznek felszerelése, de vannak olyanok is, amelyek igen, de nem használják őket, úgyhogy kölcsönadhatnák rövid időre őket azoknak, akiknek nincs. Nos, ami a parlament és az ügynökség közötti információcserét illeti, ez nagyon jó lenne, mert akkor jobban értenénk, hogy mi folyik, és mindig megfelelő kérdéseket tennénk föl, amelyekre megfelelő válaszokat kaphatnánk. Úgyhogy Ledger nagyon köszönöm ezt a lehetőséget a kérdések feltételére Várjuk a nagyon szoros együttműködést, hiszen, ahogy említettem, közös ügy ez, a biztonság pedig az egyik leglényegesebb prioritás volt, most is az, és lesz a közeljövőben az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a misszió jelentését elfogadtuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a kérdéseket nagyon nagyra értékeljük. Akkor most az ötödik pontra térnénk rá, Hogyha mindenki helyet foglalt, akkor áttérhetünk az ötödik pontra. Akkor egy pillanatot várunk, hogy a hozzászólók az ötödik pont hozzászólói helyet foglalhassanak. Colleagues, just going to pause for one minute while the speakers come to the platform. Kedves kollégák, csak egy percet eh, engedjenek meg a kollégáknak, hogy itt helyet foglaljanak a pódiumon. dear members, uh, Kedves képviselőtársaim, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy ezt az eszmecserét ma lefolytathatjuk itt a Romániában a demokráciáról és az igazságszolgáltatásról. Az interneten is követhető ez az ülés, és felvesszük a hozzászólásokat. Ezen kívül a parlament hozzájárult ahhoz, hogy tévékamerák, vagy egy tévékamera is jelen legyen. 2017. február 1-én a plenáris hozott egy döntést, amelynek következtében a politikai frakció koordinátorai a Libén belül úgy döntöttek, hogy 2017. február 13-án egy ülést szerveznek, mint első eszmecserét itt a Libén belül ebben a témában. A 2017. március 13-ai ülésen a büró a, engedélyezte, hogy a meghívott szakértők jelenlétében folyjon ez az eszmecsere. Szeretném hangsúlyozni, hogy a LIBE koordinátorai egyetértettek a meghívottak listájával, illetve a napi rendel, mégpedig írásos eljárás keretén belül 2017. március 15-én. Úgyhogy most akkor kezdjük az eszmecserét, ez körülbelül másfél órát vesz igényben, és az előadók szigorúan, és ezt számoljuk is, hogy felmódon járjunk el mindenkivel, mindenkinek ezt be kell tartani. Úgyhogy 8-10 perc ez a rendelkezésre álló idő maximálisan, aztán vita követi. Kérem, ne felejtsék el már most az elején, hogy az egész ülés másfél órás. Úgyhogy, ha hozzá kívánnak szólni, akkor így tegyék ezt. Először a frakciók koordinátorai kapnak szót. Először Tudorel Toader úr kap szót, Románia igazságügyminisztere. A miniszter úrnak 10 perc áll rendelkezésére, már is átadom neki a szót. Parancsoljon Toader úr, öné a szó. Domnule președinte, doamnelor... Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Hozzászólásom elején saját nevemben, illetve a román kormány nevében szerettem volna együttérzésemről biztosítani a terrorista támadások minden áldozatát. Azoknak a családjaira gondolunk, akik eh, ilyen tragikus körülmények között veszítették el életüket egy évvel ezelőtt. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak, és hogy részt vehetek a mai vitám. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, hogy meghívtak. Mielőtt a lényegére térnék ennek a témának, engedjék meg nekem, hogy néhány szükséges pontosítással éljek. Évek a román ö, miniszt, ö, igazságügyminiszter mégpedig egy hónapja, úgyhogy eléggé friss a kinevezésem. Én soha nem voltam semmilyen politikai párt tagja, most sem vagyok az. Azonban 31 éves tapasztalatom van, megszakítás nélkül, ügyész és ügyvéd is voltam, illetve 10 év alatt az Alkotmánybíróság bírája Romániában. Kinevezett tagja vagyok a Velencei Bizottságnak, mint a román állam képviselője. Ugyanakkor, ami a tudományos területet illeti, 27 éves didaktikai tevékenység áll mögöttem. A didaktikai hierarchia minden lépcsőjét végigjártam, asszisztensként kezdtem, most professzor vagyok, és pillanatnyilag rektora vagyok az Alexandru Joan Kudászi Egyetemben. Az 1859-ben alapított egyetemről van szó, amely az első volt, amit alapítottak Romániában. Nos, ennyit a szakmai tapasztalataimról, és ezért ajánlották fel nekem az igazságügyi tárcát. Itt önök előtt a rendelkezésemre álló idő kereten belül, mint igazságügyminiszter, őszintén, korrekten, tisztességesen szeretnék beszámolni arról, hogy mi a helyzet az igazságszolgáltatás helyzetével Romániában. Meg vagyok győződve arról, hogy nálunk Szükséges a román igazságszolgáltatási rendszert megfelelő górcső alá helyezni. Ugyanis csak így tudjuk megérteni azt, hogy mit tettünk, hogy mit kell tennünk még annak érdekében, hogy a jogok, szabadságjogok védelmét javítsuk és biztosítsuk a jogállamiság létét. Nos, több problémát is ö, konstatáltam, és mindegyikről hosszasan lehetne vitázni. Azonban, hogy röviden összefoglaljam, a következő elképzeléseket szeretném önök elé tárni. Románia jogalkotása folyamatosan fejlődik fejlődött és visszafordíthatatlanul dinamikával. Még akkor is, hogyha a rendeletekben bizonyos atins are karakter irreversible. Problémák, fennakadások voltak, maga a folyamat visszafordíthatatlanak minősíthető. Sajnálatos módon inflációt tapasztalunk a jogalkotás terén. Ez a személyes véleményem. Túl sok törvényünk van, amelyeket nehéz értelmezni, nehéz végrehajtani, értelmezni a jogászok számára is. Nem beszélve az állampolgárokról, akiknek tiszteletben kell tartaniuk ezeket a törvényeket. Nem unitárius rendszerről van szó, de vannak korrekciós mechanizmusaink. A legfelsőbb bíróság, e, aztán az a legfelsőbb bíróság, amely az előzetes döntéseket hozza, az alkotmánybíróság értelmez, és minden az unitárius értelmezést szolgálja. Ugyanaz a helyzet nálunk is, mint minden államban, bár vannak olyan államok, ahol a legfelsőbb bíróságnak kell utána járni a megfelelő jogértelmezésnek nyilván meg kell találni, hogy hol nem felel meg az alkotmánynak az adott törvény, hogy aztán ez így legyen. Aztán ebben az esetben vannak még olyan határozatok, amelyek nem kerültek át a jogalkotásba. Tehát a bíróságon megszületett a döntés, a határozat, de a jogalkotói szerv még ezt nem megfelelően ö, módosította. Néha pedig vannak olyan törvény tervezetek is, amelyek elkezdődött a munka, még nem, vég, nem fejezték be. Ami az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvénytervezetet illeti, én voltam ott a kezdetek kezdetén, de még nem alkalmazzuk ezt. Elkezdtük azon irányába átvételét, amire még eddig nem került sor. Nyilván van bizonyos ö, idő, ami rendelkezésünkre áll. K 27.234 ö, embert tartanak fogva nálunk. akikről az Európai Engeri Bíróságnak kell döntenie, ez pedig ö, azt jelenti, hogy Romániát elítélik azért, mert a ö, fogvatartás körülményeit nem tartják tiszteletbe. Tegnap a parlamentben voltam, és azt kértem, hogy a törvénytervezetet később tárgyalják meg annak érdekében, hogy a kormány kiegészítő intézkedéseket hozhasson. Ugyanis szükség van erre, mert a, a kegyelem kérdésében még nincsen megfelelő döntés. A parlament szakbizottsága egyetértett, és ezt későbbre halasztotta annak érdekében, hogy felzárkózzunk törvények szintjén is. mindent elkezdtünk annak érdekében, hogy az együttműködési, utánajárási mechanizmusok megfelelően működjenek nálunk, és megfeleljenek a mechanizmus feltételrendszerének. Igaz, ez a mechanizmus nem objektív feltételeket tartalmaz. Bizonyos feltételek állandó változásos célkitűzéseket tartalmaznak. És megpróbálunk ezeknek megfelelni, azonban a végén sikerült a mechanizmust kiváltani. Nos, mint igazságügyminiszter, azt tudom mondani önöknek, hogy az állami hatóságok minden egyes szervétől azt kértem, hogy tartsák tiszteletbe alkotmányos tisztjüket a jogállamiság nagyon jól megtervezett, de ugyanakkor nagyon jól kell ismerni is, és tiszteletbe kell tartani. Abban az esetben, ha, ha ez nem így van, a hatóságok, az állami szervek esetleg túllépik azokat a határokat, amelyeket az alkotmány meghatároz, és más ö, hatóságok hatáskörét érintik. A 13-as törvény, amely 2017. január 31-én született, pontosan ö, ennek tárgya. A kormány hagyta, a parlament elutasította, hogy minden román meg legyen győződve arról, hogy ez nem hatályos, és nem lehet olyan határozat ezzel kapcsolatban, hogy nem tartja tiszteletbe az alkotmányt. Úgyhogy a sürgőségi törvényt elutasították. Nem maga a törvény volt problémás, hanem eljárási gond volt, hogy hogyan fogadták el ezt a törvényt. A társadalom aztán erre reagált, mert ezt a törvényt este 10 és 11 között hagyták jóvá, és ez nem normális. Azonban a kormány lehetővé tehette volna, hogy ez a törvény hatályba lépjen, amikor a hivatalos labban megjelent. Azonban a kormány tíznapos határidőt szabott, és ezen oknál fogva én személy szerint arra gyanakodtam, hogy jogalkotói problémáról van szó, nem pedig arról a szándékról, hogy a jogszabályt éjszaka akarták meghozni. Ezért folyik a vita, és ezért van a sok tüntetés, a civil társadalom részéről. Ez a törvény nagyon sok más következményen jár, nagyon fontos következményekkel, amikor a jogállamiságról van szó. A DNA, az antikorrupciós ügyészség foglalkozik ezzel. A szenátus elnöke úgy érezte, hogy a korrupció ellenes nemzeti igazgatóság egy másik szerv hatáskörét foglalta el, és a bírósághoz fordult annak eldöntése érdekében, hogy ez a törvény, amit nem igazán jól fogadtak el, végül is jogi konfliktust eredményezett, és hogy a miniszter túllépte a hatáskörét, és belépett a kormány hatáskörébe. Ez egy elvi határozatot hozott, ami nagyon tetszik nekem, mert ennek értelmében a jogalkotónak van kompetenciája eldönteni azt, hogy egy törvénytervezet aktuális-e vagy sem. Azonban annak arra nincsen kompetenciája, hogy a minisztereket megvádolja, akik arról döntöttek, hogy egy sürgőségi törvényt hogyan hagyjanak jóvá, vagy egy egyszerű törvényt. Ami fontos, az nem az, hogy elismerjük, hogy konfliktusról van szó, hanem hogy ez a törvény létezik. Nem az ügyésznek kell ezt eldönteni. És ha az elnök úr megengedi, akkor még egy mondatot szeretnék mondani. Azt a tényt, hogy minden hatalom, hatóság kell, hogy ismerje alkotmányos korlátait. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Thank you, Minister. Our next... Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Livia Avram úr, aki az Edevarul um, főszerkesztő helyettese. Tessék, megadom a szót. Vă mulțumesc. Coperta v-aș ruga și mărit. Treceți peste... Uh, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, szeretném önöknek elmondani, hogy mi is történt a sürgősségi kormányrendelettel Romániában. Egy polgár szempontjából, egy állampolgár szempontjából. Nos, én az állami költségvetésbe mindig befizetek pénzeket, és itt láthatják a dián, hogy mi is történik. Kinek adom én be ezt a pénzt? Egyrészt a parlamentnek, a kormánynak, a polgármesternek, és egy bürokratikus szervezetnek, amely az államigazgatásért felelős. Egyrészt az jog, a törvény kötelez engem arra, hogy ezt az adót befizessem, másrészt azért, mert feltételezem, de nem garantálják ezt nekem, hogy azon intézmények, amelyek az én pénzemet megkapják, azt megfelelően használják fel, és a közjót tartják szem előtt mindeközben. Nos, ezen feltételezésem arra alapul, hogy ezen személyek és az én pénzem között ott van a törvény ereje. Az a tény, hogy a pénzem akármilyen módon is ellophatóvá válik, nos, ez büntethető a büntető törvénykönyv alapján. Itt beszélhetünk korrupcióról, hivatalal való visszaélésről, érdek összeegyeztethetetlenségről és egyéb problémákról. Tehát ezen alkotmányos felépítés miatt én nyugodt szívvel adom be ezt a pénzt az adóba, és folytatom a rendes tevékenységeimet, mint teszi azt minden adófizető. Nos, két hónappal ezelőtt, egy éjszaka, mindenféle magyarázat nélkül a román kormány hihetetlen dolgot tett, egy sürgősségi kormányrendelettel, tehát egy kötelező jogalkotási aktus keretein belül törvényt sértett, megsértette azt a törvényt, amely az én pénzemet védi. Teljesen fehérre mosta a hivatallal való visszaélést és az érdek összeegyeztethetetlenségre való törvényeket. Nos, a kérdés, ami felmerül belem az, hogy hogyan lehet az, hogy engem a törvény kötelez adófizetőként arra, hogy az állami költségvetésbe pénzt fizessek be. Másrészt van egy másik törvény, amelyel lehetővé tesszük azt, hogy ezt a pénzt valaki eltérítse vagy ellopja. Nos, én adófizetőként engem megkérdezték, megkérdeztek -e erről, hogy mi történjen a pénzemmel. Igen, négy hónappal ezelőtt választások voltak, és a kampány során ezen témákról beszéltünk. De a kampány során soha nem beszéltek arról, hogy ilyen komoly mértékben akarják megváltoztatni a büntető törvénykönyvet. Nos, milyen tanulságot vonhatok le én ebből? Azok, akik azt kérték, hogy szavazzunk, ők titkos célokkal rendelkeztek már a választások előtt, és ezt a választások során nem hozták nyilvánosságra. Ez egy teljes csapda volt. A csapdában ez egy olyan csapda, amelyben mindenki beleesik. Minnyájunkat törbecsaltak. Hosszú idő alatt tervezték meg és készítették elő ezen lépést, ahol áll indokolással hoznak ilyen lépéseket. Amikor megkérdezzük, hogy miért tették ezt a lépést, az egyedüli válasz, amit kaptunk, a következő volt. Azért, mert ez a kormány szándéka. Van-e más kérdésük? Hát ez a válasz, ez már legendává vált, mert egy szerencsétlen miniszter 24-szer ismételte el egy sajtókonferencia során. Hogyan lehet ezzel a válaszsal megelégedni? Hogyan lehet otthon maradni egy ilyen helyzetben? Sok román nem volt, nem állt készen arra, hogy ezt a választ elfogadja, és ezért tüntetni kezdtek. Több száz ezer rendes adófizető tüntetővé vált. Az alkotmánybíróság véleményét kikértük. Nos, hosszú ez a történet, de rövidre fogván a szót, Arról van szó, hogy ötször fordultak az alkotmánybírósághoz ezen sürgőségi kormányrendelet kapcsán. Az alkotmánybíróságnak sikerült semmit sem mondania azon kérdésekről, amely minket a leginkább érdekelt. Arról, hogy amit a kormány tett, az megfelelő, elfogadhatatlan, vagy hogyan lehet ezt minősíteni. Az alkotmánybíróság tehát semmilyen megoldást nem hozott számunkra a válság során. ezért mindenféle intézményes védelem nélkül maradtunk. Az egyedüli eszköz a kezünkben az a, az a tüntetés volt. És ezen tüntetéseknek köszönhetően végül is a sürgősségi kormányrendeletről lemondott a kormány. Azon románok, akik az utcára mentek, ismét a törvénynek megfelelő helyzetet követeltek ki. De a parlamentbe valamilyen ismeretlen okok miatt a parlament úgy gondolta, hogy csak a kormány ellen tüntetnek. A kormányrendelet fogalmával, tartalmával kapcsolatban pedig másként gondolkoztak. Bizonyos törvénytervezetek ugyanezen céllal megint csak a parlament elé kerültek, tehát ez a törvény, amely gyengíti azt a törvényt, amelyel a pénzünket védenék, egy kis technikai probléma adódott a diavetítővel. Kérem a következő diát. Köszönöm szépen. Nos, ezen jogalkotói kezdeményezések célja az volt, hogy a pénzünket védő törvényt meggyengítsék, és egyszerűsítsék azok munkáját, akik el akarják lopni a pénzünket. A kormány üzenete a következő. Nem szeretik azt, ahogy a kormány eljár, semmi gond. A parlament is ugyanezt teszi. Csak azért, mert megteheti. Akkor most önök mit tesznek? Erre a románok azzal válaszoltak, hogy folytatták a tüntetéseket. Múlt, múlt vasárnap is volt egy ilyen tüntetés. És ezen válságból az derült ki, hogy a törvény meggyengítése nem csak a kormány támogatott többség szándéka, hanem az ellenzék egy részének is. Persze ez várható volt, mert azok, akik az ellenzék részét képezik, korábban kormányon voltak, és nekik voltak, vannak, és lesznek is problémái a törvényekkel. Ezen komoly többség miatt a parlamentnek sikerült a szándékukat kikényszeríteni. 2020-ig, tehát a következő választásokig a kormány hatalmon akar maradni. Természetesen lehet folytatni a tüntetéseket, de közben azért az életünket is élni kell, nem lehet négy éven keresztül állandóan tüntetni és felvonulni. Miközben a megválasztott vezetőink rossz akarattát kell elviselnünk. Ezért tehát azt tudom kimondani, hogy a tüntetők kezdenek belefáradni ebbe a folyamatba. Grindeanu miniszterelnöknek feltették a kérdést, hogy mi volt a számára a legfontosabb üzenete a tüntetéseknek. Nos, ezen állampolgár képét hoztam, mutatnám itt meg. Azt gondolja, hogy ezen állampolgár egy érdekszövetség áldozata, nem kérhet támogatást, ezért ezt az üzenetet küldte a miniszterelnöknek. Azt hiszem, hogy a miniszterelnöknek kell igazat adnunk. Elnéz... Kérem, hogy ne tapsoljanak spontán módon. Nagyon unalmas bizottságunk vagyunk, bizottság vagyunk, de kérem, hogy ne ö, szakítsák félbe a felszólalót tapsal. Kérem, megadom a szót még az utolsó mondatokra. Tehát primului ministru, e o glumă buna, Persze ez egy nagyon jó vicc, amit a képen láthatunk, de amit Romániában most megélünk, az messze nem vicc. Csapdába állítottak minket, áldozatok vagyunk, túlszulejtettek minket a saját megválasztott vezetőink. Nekünk kell megoldást találni arra, hogy kötelezzük őket arra, hogy decens, felelős módon járjanak el. Nem csak a mi pénzünkkel, hanem az önök által képviselt adófizetők pénzével is, hiszen Romániába Európai Uniós alapok ugyanazon törvény keretein belül érkeznek, mint amit most meg akarnak gyengíteni a vezetőink. Nem tudom, hogy minden román egyetérte velem, de biztosíthatom önöket, hogy mi, akik így vélekedünk, nem vagyunk sokan. Nem, nem vagyunk kevesen. A célunk az, hogy itt önök előtt felhívnám a figyelmet arra, hogy a miniszterelnöknek segítségre van szüksége. Elnök, köszönöm szépen. Um, okay, I'm going to say it for the last time. Köszönöm szépen, még egyszer utoljára azt fogom mondani, hogy üdvözöljük a vendégeinket, és szeretettel látjuk őket. Azonban ez egy bizottsági ülés, egy eszmecsere, vannak a szabályaink, és nem lehet tapsolni. Eddig mindenki követte ezt a szabályt, mindenki fegyelmezett volt. Nem reprezentatív jellegű a közönségünk, ezért kérem, hogy tartózkodjanak az ilyen megnyilvánulásoktól. A következő előadónk Viktor Alister, aki a Transparency Romania ügyvezető igazgatója, 8 percre kap szót. Tisztelt kollégák! A felszólalási idő nem iránymutatás jellegű, hanem konkrét időkeret, hiszen szeretnénk a képviselőknek is lehetőséget adni majd a kérdésekre. Tehát kérem, hogy 8 percre korlátozzák a felszólalásukat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen tisztelt elnök úr, köszönöm a meghívást. Valóban nagy lehetőség és üdvözlendő lehetőség számunkra az, hogy beszámoljunk arról, hogy mi történik az Európai, mi történik Romániában, illetve az Európai Unióban. Hogyha megengedik, akkor a saját perspektívámat osztanám meg azzal kapcsolatban, hogy milyen is Romániában a helyzet. Nagyon is polarizált a hangulat, minimális a párbeszéd, és olyan kommunikációs technikát alkalmaznak, amely elfogult szerintem. Tehát nem az igazság hangzik el, és a kontextus pedig megváltoztatja az eredeti igazságot. Tehát a legjobb javaslatom az lehet, hogy amikor arról beszélnek, hogy mi történik Romániában, akkor kérjék meg a szakértőiket, hogy látogassanak el Romániában. Lehet, hogy független a sajtó Romániában azonban polarizált és nem objektív. Ezért nem lehet a véleményformálást pusztán erre építeni. Ugyanez vonatkozik az általános helyzetet, csak a hivatalos dokumentumok mutatják meg, hogy mi történik Romániában. Ez alapján lehet a Libe szakbizottság számára megfelelő véleményt kialakítani. A civil társadalom szervezete vagyunk, és nagyon sok országban tevékenykedünk. Romániában a jogállamiság két tengelyre épül egyrészt. A jogállamiságot biztosítani kell, garantálni kell, tiszteletben kell tartani. Tiszteletben tartják az intézmények, a vállalkozások, és így tovább. A másik tengely, a szabadság és gazdasági jogokat biztosítja az emberek számára. Hogyha ez a két tenve, tengely érvényesül, akkor azt mondhatjuk, hogy érvényesül a jogállamiság. Amennyiben hiányosság mutatkozik, a szabadságjogok megvédése területén, vagy a jogállamiság kialakítása területén, akkor már nem beszélhetünk működő jogállamiságról, és akkor fellép a diktatúra. Nos, nézzük Románia konkrét esetét. Az elmúlt tíz esztendőben Románia jelentős erőfeszítéseket tett, onnantól kezdve, hogy teljes jogú tagjává vált az Európai Uniónak megfelelő és erős intézményeket hozott létre, illetve törvényeket fogadott el, amely megvédi az alapvető jogokat és jogállamiságot biztosít az országban. Onnantól kezdve tehát, ahogy csatlakozott az ország az Európai Unióhoz. Senkit nem mentesül a vizsgálat alól, bármilyen funkciót töltsön is be. Mindenki felelősséggel tartozik a tetteiért, megvan az intézményes jogalkotás és eljárási keret, úgyhogy mindenkinek szembe kell nézni az igazságszolgáltatással. Az egyetlen ország, az egyetlen európai ország, Románia, ahol de spălare de bani, corupție legată de sistemul de pariuri și așa mai departe. În România a fost ahol concret konkrét elítélésnek voltunk tanúi. Tehát Románia az egyetlen olyan ország, ahol valóban működik az igazságszolgáltatás, hiszen megvan minden ehhez szükséges eszközt, fölmutatják tehát az európai értékeket. Egy dinamikus országról van szó, egy demokratikus országról, több pártrendszerről, ezért megvannak a pártok között a harcok. Nézzük meg, mi történik Franciaországban. Látjuk, hogy nagyon nagy viták vannak, és nagyon nagy botrányok törnek ki az elnökválasztást megelőzően. Nézzük meg, hogy mi történik a választási kampány finanszírozását illetően. 7-8 évvel ezelőtt mit történtek, meg kellett változtatni a kormányt, más országokban is, tehát más országokban is vannak ilyen hiányosságok, illetve szakadékok. Romániában is küzdünk a korrupcióval, de, de küzdünk vele. Nézzük a konkrét helyzetet. A korrupcióval szemben hogyan reagálnak az emberek, illetve a kormány? Megvannak az Eurostat eredményei, illetve vannak más közvéleménykutatások is ebben a témában. És azt látjuk, hogy az állampolgárok 70%-a úgy gondolja, hogy a korrupció aggodalomra ad okot, és problémát jelent. Ezen kívül az állam az állam is látja, hogy lépnie kell ezen a területen. A miniszterelnök ellen ugye vizsgálat folyt, de még nem született döntés. Ahogyan korábban is elmondtam, a szankciókra vonatkozó fejezetet megerősítették. Sajnos a megelőzés területén ez nem történt meg. Természetesen csak akkor tehetünk panaszt, hogyha baj történik. De azt hiszem, hogy a megelőzés területén ö, vannak még teendőink. Sajnos ami az állampolgár és az állam, illetve az adminisztráció közötti ö, kapcsolatot illeti, itt nem történt nagy előrelépés, csak szankciókat foganatosítottak. Mit tehetnénk? Nos, a korrupció elleni harc témáját a szankciókat igazgató intézmény monopolizálja. Azt látjuk, hogy Romániában nem csak a vizsgálatokról kell beszélnünk, hiszen ezek rendben folynak, hanem oda kell figyelni a kontext, kontextusra is. Azt látjuk a közvéleménykutatásokból, hogy a lakosság 70%-a eh, úgy gondolja, hogy a korrupció eh, az a téma, amely leginkább aggodalomra ad okot. Láttuk, hogy eh, tavaly az egyik nagy városban választásokra került sor Észak-Romániában, és a polgármestert korrupciós vádak érték, nem megfelelően kezelte a közpénzeket, és aztán előzetesbe helyezték, ezek után a szavazatok 69%-át megkapta. Tehát ez súlyos problémát jelent, mégis a közvélemény tisztában van a korrupció problémájával. Minden politikai párt ehhez az eszközhöz nyúl. Látjuk, hogy mi történik. Mindig a másik pártra mutogatunk, mindig a korrupciót emeljük föl, ez pedig megmérgezte a közhangulatot. Nagyon fontos, hogy valós, integrális társadalmat hozzunk létre. Januárban és februárban a kormányrendelet, a sürgőségi kormányrendelet nagy polémiát keltett. Elemeztük ennek a kormányrendeletnek a helyzetét. Ugye közben visszavonták, Azonban a kormányrendelet nagyon jól mutatta, hogy a kormány bizonyos hiányosságokkal kezd. Ugye volt egy tíznapos hatályba lépési intervallum, és a kormányrendelet megszületése után tüntetésekre kerül sor, és közben itt a, az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Bármiről is legyen szó, az Alkotmánybíróság döntését tiszteletben kell tartani. Azt látjuk, hogy a korrupció ellenes harc mindenképpen előtérbe került, de ez nem monopolizálhatja a közbeszédet. Csak abban az esetben, hogyha alternatív intézkedésekre kerül sor. Egyébként a saját mandátumának nem tesz eleget az adott intézmény. Okay, our next speaker is Mr. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Gabriel Licenau úr, a Bukaresti Egyetem professzora parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én 10 percig hozzászólhatok, mert bíró úr lemond az ő idejéről. Úgyhogy 10 percet kaphatok. Na most kétféle ö, szabályról beszélnek itt most, de itt csak egyfajta szabály van az Európai Parlamenté. Van, aki viszont 15 percet beszélt. És itt egyformák vagyunk, nem? Egyenjogúak. Jó, parancsoljon. Nem. Természetesen. Elnök, jó dolog, hogyha az ember maga mellett tud embereket, de hát ez a lényeg. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék bemutatkozni néhány szóban. Ahogy önök is, nekem is megvan a feladatom. A Bukarest Egyetemen filozófus vagyok, azt tanítok, író vagyok. Az egyik legfontosabb kiadót vezetem a Romániában, és van még egy hivatásom is, amit uh, akkor szereztem, uh, amikor a kommunizmus uh, megszűnt, nevezetesen állampolgárra lettem, és ezt a gyakorlatot folytatom. 1990 óta tehát, amikor megszűnt a kommunizmus, a ö, szociális dialógus csoport meg, egyik megalapítója vagyok és itt a civil társadalmat képviselem. Hölgyeim és uraim, nyilván tudják önök is, azt az orosz történetet arról a, a vadászról, aki a télen az erdőben elveszített a kesztyűjét. Először egy nyúl, aztán egy róka, aztán egy medve használta ezt a kesztyűt, hogy megmenegítsék a kezüket. A nyúl, a róka és a medve a mostani román eseményeket képviselik, és nekem kell most ezeket az eseményeket európai kesztyűbe csomagolni 10 percben. Akkor el is kezdem. Nem jöttem volna ide úgy egy állam állampolgáraként, amely már tíz év az Európai Unió tagja, ha nem éreztem volna azt, hogy hazában a demokráciát nagy súlyos veszélyek fenyegetik. A hozzászólásom, hozzászólásom címe a mai Románia ezer szóban. Öt pontban szeretném ezt összefoglalni. Először is. Hazánk nagyon sok európai lista végén kullog. Ez a nagyfokú korrupció miatt, a széles skálán folyó korrupció miatt. 2000 óta, amikor a szociáldemokrata kormányt alapította meg Szezján ezt, ezt, aki az első miniszterelnök volt, akit emiatt elítéltek, a korrupció rendszeres és profi szintet ért el minden évben a költségvetést nyírbálja, a különböző politikai családokhoz tartozó cégeknek köszönhetően. Az elmúlt 16 évben az országot megosztották a regionális vezetők, akiket báróknak neveznek, akik több száz ezres ö, vagyonokat halmoztak fel. És ezt nem lehet tudni, mennyit loptak el az elmúlt 27 évben Romániától. A második dolog. Az események ö, ö, véletlen folyta miatt megjelent a korrupció ellenes hatóság. Az elmúlt négy év ben a főügyész vezette, akiket azóta, akit azóta megismertek Európa szerte, Laura Kodóca kövesének hívják. Ez az intézmény néhány ezer politikusra kapcsolatban büntető eljárást indított. A korrupció ellenes nemzeti hatóság számai azt mutatják, hogy az igazságszolgáltatás elé kerülő esetek száma 431 milliós összegeket fed le. Itt parlamenti képviselőkről, polgármesterekről van szó, akik csúszópénzt kaptak korrupt tevékenységük érdekében. 2016. december 11-én a PSD-ALDE koalíció megnyerte a parlamenti választásokat. Bár a román választóknak csupán 18%-a vett részt a választásokon, és senki sem kérdőjelezte meg ezeket a választásokat. Liviu Dragna, akit elítéltek, és aki a szociáldemokrata párt vezetője volt, már felfüggesztettet kapott, aki az ALDE vezető, illetve az ALDE vezetője is, akit elítéltek hamis tanúzás miatt, végül is a szenátus vezetője lett. Tehát a parlament két fontos vezetője, az alsó és a felsőházé, olyan személy, akit pillanatnyilag büntető eljárás övez. A kormányban nem kompetenciájuk alapján választották tehát meg a funkcionálniusokat, és hát több ilyen eset volt már. A kritériumok nem igazán érdem alapúak voltak, a fő elképzelés az volt, hogy ezek az elítétek ne kerüljenek bíróság elé. Ennek a pártnak 20 tagját vagy elítélték, vagy most pillanatnyilag folyik eljárás ellenük. A PSD ALDE kormány, tehát mandétumát úgy kezdte, hogy közvetlenül megtámadta az igazságszolgáltatást. A január 31-én elfogadott sürgőségi kormányrendelet amelynek segítségével megpróbálták az, a korrupció ellenes jogszabályokat felvizezni, tehát azzal a célra született, hogy a parlament két vezetőjét kimossa az igazságszolgáltatás alól. Nos, azért mentek az emberek az utcára az elmúlt hónapok során Romániában. Több újságíró is átérezte ezt a forradalmi érzést. Krisztián Pantázit és Dante Pálvágát is meg kell közöttük említenem. Tulajdonképpen mi történt a demokráciával, mindenkinek erkölcsi és politikai kötelezettsége, hogy feladatát ellássa, és figyelemmel kísérje, hogy mit tesz a hatalom. Ez az egyik legfontosabb feladat. A másik nagyon fontos feladat az emberi mi voltunkban ruházódik ránk. Nos, negyedik dolog, mi a helyzet most? Liviu Dragná, a PSD vezetője és a képviselőház jelenlegi elnöke akár csak a két párt és a koalíció nem akar börtönbe menni, és meg akarja menteni a vagyonát, és készek bármire ezért. Az elmúlt évek során ezt lebizonyították, és az elmúlt két hónap során egyértelműen be is bizonyították. Kezdve az Iliescu elnökkel a 90-es években aki a, a, az elnyomója volt a felkeléseknek. Aztán született egy doktori diszertáció is, amelyet pillanatnyilag hamisnak ítéltek, és hamis adatok használatával vádoltak. Tehát ez a rendszer ki akarja rabolni Romániát, amely talán az egyik legszegényebb országa az Európai Uniónak. De ők óriási, óriási vagyonokra tettek szert. Ezeknek az embereknek a fő célja a legfőbb ügyészségnél és a korrupció ellenes nemzeti hatóságnál. A PSD elmondta, a múlt héten a tévében. Arra kell koncentrálnunk, hogy Kövesi asszonyt leváltsák, aki a főügyész. Néha a lényeg úgy történik a valóságban is, mint a mesében, a jók és a rosszak között folyik a harc. De aztán vannak olyanok, akik egyetemen szocialisták, és az úgynevezett vállalkozók, üzletemberek, aztán ott van a másik generáció, a 20 és 40 évesek közötti, 40 év közöttiek kategóriája. Még három percem van. Elnök, szeretném egyértelműen elmondani, Először a miniszter úr 10 percet kapott, az összes többi hozzászóló 8-at. Most már mindenki tolment ezen, ön már 11-nél e- tart, úgyhogy kérem, hogy zárja le, amit hozzá akart tenni még, hogy mindenki nyugodt maradhasson. Kérem, akkor ne egy egész oldalt mondjon el, hanem csak egy mondatot. Köszönöm szépen. Ez a legfontosabb dolog. Minden nagyon fontos, de egy mondatot mondjon, kérem. Nos, másrészt ott van a 20 és 40 év közöttiek generációja, akiket még a Ceausescu nacionalizmus nem érintett meg. És innen indul minden, ennek a generációnak a képviselői vannak itt közülük, a teremben is, a modern demokrácia értékeinek hordozói. Ők vannak az utcán, ők protestálnak, egyáltalán nem agresszív, hanem békés módon, ők intelligensek, dinamikusak, nem lehet őket manipulálni. Nyilván tudják, hogy Romániában a legnagyobb sebességű az internet Európában. Mi a kapcsolat az internet sebesség és a protestálás között Európában? Nálunk a leggyorsabb a, az internet, ez óriási mobilizációt tesz lehetővé, nem egy rock koncertre, hanem egy olyan cél érdekében, amely világszerte érvényes, a korrupció elleni harc utolsó hozzászólónk, Bíró Attila, ha lehet 8 percben kap szót újságíróként. Bíró Attila, și reprezint Rice Project. Bíró Attila vagyok. Üdvözlök mindenkit. Egy civil szervezetet képviselek. Oknyomozó újságírók tagjai ezen szervezetnek, bűnözés és egyéb területeken. Szeretném bemutatni önöknek oknyomozói, újságírói szempontból az eseményeket, és a nemzetközi és a helyi összefüggésekre is rávilágítanék. A nyom, vizsgálatunkból kiderült, hogy a korrupció jelensége nem csak egy helyhez köthető, a szervezetbűnözési hálózatok nem ismernek határokat. A korrupt politikák, a pénzmosás, a fegyvercsempészet, résztvevői mind rendkívül szofisztikált módszerekkel próbálják elrejteni a vagyonukat, adóparadicsomban rejtik el azért, hogy az illegálisan megszervezett pénzt és vagyont így tudják eltüntetni. A közelmúltban nemzetközi sajtófigyelmet kapott egy vizsgálat, egy nemzetközi vizsgálat, melynek tárgya egy orosz rendszer volt ahol például Kisinovveli vagy orosz ügyészeket, orosz ügyészeknek 20 milliárd dollár küldtek, és limuzinokat, villákat vásároltak ebből a pénzből. Nos, ezen pénz Románián és más európai országon keresztül ö, tranzitált. Nálunk a kórházakban éveken keresztül hígított fertőtlenítőszert alkalmaztak. A kórház beszállítója adóparadicsomokban rejtette el a vagyonát. Tehát a befolyt összegeket adóparadicsomba küldték, és senki sem tudta ellenőrizni, hogy mi folytott. Bukarestben gyógyszer csempészettel kapcsolatos hálózatot is feltaláltak, ahol az AIDS gyógyszereket próbálták meghamisítani, és orvosok és egyéb fontos személyek is részt vettek ebben. Tehát megint csak látható, hogy a korrupció mennyire fontos, és közben a románok egyre betegebbek. A Kárpátoktól pár kilométerre bizonyos területeken egy osztrák vállalat van jelen, gyönyörű székeket gyártanak, de közben erdőt írtanak, és megint csak a korrupció húzódik meg emögött. A helyi önkormányzatok, a polgármesterek részt vesznek ezen korrupt hálózatban. Újságíró kollégáim, akik ezt a vizsgálatot, nyomozást végezték, azt látták, hogy az önkormányzat, amelynek az erdőket kellene irányítania, kezelnie, a helyi politikusok, korrupt politikusok nyomásának vannak kitéve. Az adóparadicsomban eltitkolt vagyonokat csúszópénz formájában kapják meg az érintettek. Bukarestben illegálisan adnak ki összegeket, és izraeli milliárdosok tartják kézben ezen tevékenységeket. Azt látjuk, hogy a közigazgatásban a vezetők ilyen korrupt hálózatát ezen igencsak kétes eredetű pénzekből finanszírozzák. Tavaly nyilvánosságra került egy Panama Papers anyag, amelyből kiderült, hogy a román politikusok és üzletemberek az illegálisan megszervezett vagyonukat adóparadicsomokban próbálják eltüntetni. Sajnos a román hatóságok erre nem reagáltak. Semmit sem tettek. Személy szerint én magam is találkoztam egy olyan személlyel, egy szakemberrel, aki ezen offshore vállalatokat veszi nyilvántartásba és megértettem, hogy hogyan működnek ezen adóparadicsomok. A következő dolgokat értettem meg. Minden héten egy üzletember, egy politikus hozzáfordult, és azt mondta, hogy van 5 millióm, szeretném ezt az 5 milliót valamibe befektetni. Egy olyan biztonságos helyen, amelyhez nem férnek hozzá a hatóságok minden héten kap ilyen felkérést. Az ügyfeleinek 90%-a szervezett bűnözési hálózatokban érintett. Nos, ezen példák egy irányba mutatnak mind. Olyan emberekkel van dolgunk, akiknek egyetlen céljuk az, hogy az adófizetők pénzét eltüntessék és büntetlenül gazdagodhassanak meg. Ha felteszik a kérdést, hogy a román polgárok miért mentek az utcára, egyszerű erre a válasz. Éveken keresztül azt látták, hogy a politikusok és üzletemberek ezen szűk köre az Adó pénzeket saját céljukra használják fel, elsikasztják, és utána ezen vagyonukat pedig eltitkolják. Elrejtik. Van egy közelmúltbeli példám. Egy politikus Brazíliában nyaral, azon társaság tulajdonosával, aki éveken keresztül sikasztotta el a Nemzeti Vasúti Társaság vagyonát. Köszönöm. Ennyit akartam elmondani. Okay, we now um, turn to and open the floor for debate uh, to members. We're doing... Köszönöm szépen, megnyitom a vitát a 206-os szabály értelmében. Négy képviselő kaphat szót, és a helyettesítések is benne vannak, tehát követjük az eljárási szabályzatot. És még egy figyelmeztetés, csak 20 perc áll rendelkezésünkre, tehát nagyon hosszú a felszólalási lista, előre elnézést kérek azoktól, akiknek csalódást kell okoznom. Tehát először is a koordinátorok következnek, a Libeszak Bizottság koordinátorai. Metszola asszony két percben. Um, and the speakers will all get one minute, so... És a további felszólaló pedig egy-egy percet kapnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, illetve minden felszólalók, hogy eljöttek ide a mai napon. Nyilvánvaló, hogy kötelező megtartani az ilyen jellegű vitát, ezt a vitát, hiszen egy nemzeti kérdésről van szó, és sokan úgy gondolták, hogy nem kellene ilyet tartani. Én ezzel nem értek egyet. Románia, Európa, Európa, Románia, és a korrupció érinti az Európai Uniót. Hogyha a jogállamiság sérül az egyik országban, akkor ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egy megfelelő ellenőrzési rendszerre van szükség, amely ezt megakadályozza. Mindannyian tudjuk, hogy mi történik, milyen tüntetések vannak Romániában, illetve, hogy egész generációk a román, illetve európai zászlókat lengetik. Azok, akik még mindig hisznek az európai projektben, azok számára ez mindenképpen megindító pillanat volt fölemelték a hangukat, és azt mondták, hogy nem csak Románia, hanem az egész Európai Unió konkrét érdekeket, értékeket képvisel. Demokrácia, igazságszolgáltatás, jogállamiság. És ezek nem önkényes akadémiai fogalmak, hanem olyan dolgok, amiért egész történelem során felálltak és kiálltak az emberek. Meg kell védeni a jogállamiságot, minden tagállamban, ez kell, hogy legyen az Európai Unió egyik alapvető elve. Nem, még akkor is, hogyha a kormány megpróbálja felvizezni a korrupció ellenes intézkedések, vagy, vagy például láttuk, hogy mi történt Máltában. Nem elég az, hogy szemet hunyunk, nem elég az, hogy ez, ez pusztán egy kósza hír legyen, amelyet aztán holnap figyelmen kívül hagyunk. Mi, jogalkotók, felelősséggel tartozunk, lépnünk kell, föl kell emelnünk a hangunkat, különben nem teljesítjük a feladatunkat. Hangsúlyoznám, ez a vita nem csak Romániáról szól, hanem a kollektív értékeinkről, az elveinkről, illetve arról, hogy milyen irányba halad a tovább majd a jövőben az európai integráció. Hiszen, hogyha valaki hinni akar Európában, akkor meg kell értenie, föl kell emelni a hangunkat a korrupció ellen, ellen különben az egész európai projekt megkérdőjeleződik. Köszönöm szépen, most pedig Birgit Cipel következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azzal kezdeném, hogy fölteszem a kérdést. Van korrupció még mindig Romániában? Igen. Történt előrelépés az előző években Romániában? Igen. A jelenlegi kormány folytatni kívánja a korrupció ellen is harcot? Nos, ez az a kérdés, amely kapcsán konkrét tényeket és válaszokat szerettem volna hallani a szép kerek barok mondatok helyett. Úgyhogy egy-két konkrét kérdést tennék föl. Januárban a jelenlegi kormány hajlandó volt arra, hogy kegyelmet biztosítson, illetve öt évre korlátozza a börtönbüntetést. Valaki elmagyarázná-e eh, számomra, hogy ez mindenféle bűncselekményre vonatkozott, vagy voltak-e kivételek? Második kérdésem. Azt hallottuk, hogy a jövőben a kormány nem kívánja szankcionálni semmilyen módon a korrupciót. Valaki választ adna arra a kérdésre, hogy ez igaz-e? Illetve vannak-e különböző szankciószintek a különböző korrupció szintekre vonatkozóan. És végül még egy utolsó kérdés. A hivatallal való visszaélés fogalma ismeretlen számomra a német nyelvből. Szeretném, hogyha valaki elmagyarázná nekem pontosan, hogy ez mit jelent, illetve mennyiben von ez maga után megtorlást. És végül a börtönökben való hely, börtönök helyzete, zsúfoltság problémát okoz, tudjuk, hogy más tagállamokban is így van ez, és ez további problémákat von maga után, ezért azt kérem lehetőség szerint a minisztertől, hogy a kegyelem megadásán kívül más javaslatok is vannak-e? Köszönöm szépen. Stevens asszony következik az ECR frakció nevében relatieve buitenstaander is het niet gemakkelijk om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling, ontwikkelingen in Roemenië. Bericht... Nem ah, igazán egyértelmű, hogy mi a helyzet eh, a fejleményekkel Romániában. Eh, közvetlenül is kapunk ugyan eh, erről híreket, de a vita nagyon érdekes volt. Ami engem illet, amit hallottam ebből, százezer román állampolgár ment ki az utcára. Ez a sürgősségi kormányrendelet miatt volt. Azt hiszem, hogy nem kommunikációs problémák vannak itt, hanem van egy ilyen eltitkolt cél is. A parlament vizsgálja ezt az eljárást, és hogyha jól értettem, a Romániában folyó korrupció ellenes harcot is kritizálják. Nem igazán egyértelműek a definíciók, és az eljárással is gond van. A cél egyértelmű, hogy ne legyen korrupció, legyen nyitott vita a parlamentben, a szenátussal és egyáltalán a jogalkotásról Románia az Európai Unióval kötött együttműködési eljárás keretén belül tiszteletbe kell, hogy tartja, tartsa ezeket. Köszönöm. Natalie Grisbeck Grisbeck következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, akik eljöttek ma hozzánk, hogy magyarázatot és tájékoztatást adtak nekünk arról a súlyos helyzetről, amely Romániában alakult ki. Sajnálom viszont, hogy ez a lista nem teljesen tükrözi a politikai egyensúlyt Romániában. Odafigyelek arra, hogy a kollégák, akik nem feltétlenül libé tagok is hozzászólhassanak, azért, hogy pontosíthassák a politikai egyensúly kérdését. Kevés időnk van. Természetes, hogy nem csak román érdekekről van itt szó, és Romániát érintő kérdésekről van itt szó, hanem egész Európát, az összes európai polgárt érintő kérdésekről. Hallhattuk, hogy ö, milyen nehézségekkel küzd Románia, és ezen nehézségek más tagállamban is megjelennek. Ebből is láthatjuk, hogy milyen problémákba ütköznek az európai polgárok és az európai intézmények az igazságszolgáltatás függetlensége területén egyebek mellett. Az intézmények semlegességére vonatkozó információk és az igazságszolgáltatás fellépésére vonatkozó információk mutatják, hogy itt a meghallgatás során is, hogy milyen aktuális kérdések merülnek fel Európában. Ami az igazságügyminiszter előadását illeti. Ön szerint visszafordíthatatlan az előrelépés a romániai intézmények munkájával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban szeretném megérteni, hogy hogyan választják el a hatalmi ágakat. Nem vagyok büntetőjogi szakértő, de ha jól látom, akkor Romániában az ügyészség részt vesz nagyon szorosan együttműködik a hírszerzéssel a különböző jegyzőkönyvek kidolgozásában. Hogyan választják el a hatalmi ágakat? Hogyan látják ezt a kérdést? A második kérdésem a bizottság felé irányol. Ez itt egy európai vita, Románia tagállam, de vannak más tagállamok is. A bizottság a különböző előrehaladási jelentésben, amelyet Romániával kapcsolatban készítettek, mióta Románia EU tag, a bizottság tehát kiemelte, hogy nagyon komoly előrelépések vannak, de még nagyon sok mindent kell tenni. Az imént is elhangzott mindez. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy mik a prioritások a bizottság szerint ezen összefüggésben. Tehát az igazságszolgáltatás és az intézmények működése Romániában ezzel kapcsolatban milyen prioritások vannak? Elnök, ami az időzítést illeni, 12.40-ig van csak tolmácsolásunk. A megemlékezés miatt, és azért, mert minden előadó tovább szólt. Mindenkinek tudnia kell, hogy 12.40-ig rendelkezünk csak tolmácsolással. A koordinátorokat kérném, hogy egy-egy percben szóljanak most már csak hozzá, és utána meg tudjuk hallgatni a miniszter úrtól és másoktól is az, a választ. Úgyhogy kérném a koordinátorokat, hogy egy percben szóljanak hozzá, és most már lezárom a hozzászólók listáját. Cornelia Ernst következik a GUE képviseletében. Köszönöm szépen! Egyértelművé vált a problémával kapcsol, hogy ez nem csak a jogállamiság, hanem a politikába vetett bizalom válsága is. Nincs meg ez a bizalom. Ezt mindenhol lehet érezni. És ezért a széttöredezettség is nagyon erős. Természetesen fontos mélyen feldolgozni ezt a problémát, ezt ilyen rövid idő alatt nem lehet megtenni. Jó lett volna néhány pontot még tisztázni. Egyrészt nem tudom, hogy mi most a helyzet, milyen szabályok vannak a korrupció ellenes küzdelemre. Jelenleg mi van érvényben? Ezt, hogyha tisztázná, azt megköszönném. Második pont. Ön azt mondta, hogy visszavonták ezt a rendeletet. Persze ezzel még nincsen vége a bizalmi válságnak. A lehetősége annak, hogy itt további javításokat eszközöljenek a szabályokban, nos, ennek milyen lehetőségét látja? Harmadsorban vádak hangzottak el a korrupció ellenes hatósággal, hogy a titkos szolgálatokkal együttműködnek, és hogy a korrupció ellenes küzdelmet ezáltal próbálják megnehezíteni. Nos, ezen vádakkal kapcsolatban, amit a nemzetközi médiákban is hallhatunk, szeretném, hogyha még pontosítaná a véleményét. Elnök, a zöldek korábban megállapodtak abban, hogy Harms képviselő fogja képviselni őket. Would uh, first of all like... Köszönöm, elnök úr. Először is megragadnám az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a román állampolgároknak, hogy a román társadalomban nem csak a nyilvánvalóan káros jogalkotást tudták leállítani, hanem erőteljes jelzés is közvetíteni Brüsszelbe, mert Brüsszelben is szükség volt erre az ébresztőre. Én meg vagyok győződve arról, mivel már voltam Bukarestben, és beszéltem sok mindenkivel, akik a kormányt, a, a civil társadalmat, az intézményeket képviselik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mivel a román állampolgárok megnyitották a teret és a lehetőséget a bizalom visszaszerzésére, ez borzasztóan fontos volt, és az Európai Parlament ennek a meghallgatásnak a keretén belül foglalkozik a témával, nem szabad, hogy kimaradjon ebből az, a folyamatból, mert mióta ellátogattam Romániába, meg vagyok győződve arról, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy Romániában hogyan működnek az intézmények. A korrupció mindent jellemez, az állampolgároknak megvan a jó okuk arra, hogy ne bízzanak az intézmények működésében. Számomra a legfontosabb kérdések nem a korrupció ellenes intézményt és intézményeket illetik, hanem, hogy az állam különböző intézményei tényleg betöltik hivatásukat, az igazságszolgáltatás tényleg független, a plenárison az első eszmecsere során Románia témájában úgy döntöttünk, hogy küldünk egy missziót is Romániába, vagy legalábbis ennek elképzelését továbbra is nyitva tartjuk. Én továbbra is azt mondanám, hogy ez a misszió rendkívül fontos. Köszönöm. Elnök, EFDD parancsoljon. She's not here nincs itt, úgy tűnik, Wimberg asszony. Akkor most a szakbizottság egy-két tagja szólhat hozzá, ahol akinek tolmácsásra van szüksége, mert 1.40 után nem folytathatjuk. Tehát, aki jelezte a libe részéről hozzá szeretne szólni, csak egy percet kap. Sógor úr parancsoljon. Thank you, Chair. I would... Köszönöm, elnök úr szeretnék egy sajátos esetre figyelmet felhívni a jogállamiság kérdésében Romániában. Tíz évvel a csata, csatlakozás után még mindig szelektív az igazságszolgáltatás, és nem alkalmazzák megfelelően a kisebbségi törvényeket. 2016. novemberében a DNA egy eljárást indított egy iskola ellen, katolik magyar, katolikus magyar iskola ellen, és elő, házi őrizetbe vett egy tanárt, mert hatáskörét túllépte mondván. Annak ellenére, hogy a jelenlegi, az akkori hatályos szabályok értelmében hozták létre az iskolát. Sógor úr, elnézést, van egy kérdése? Úgy gondolom, hogy ideje, hogy az EU szorosabban és kritikusabban vizsgálja meg azt, hogy a jogállamiság és az igazságszolgáltatás hogy működik Romániában. Nem lesz tolmácsolás 1.40 után. Tessék, Guano úr, egy perc. On Guano. Please. It's me, one minute. Sorry, yeah. I'll be brief, Chair. Um, remark nivelul de expertise. Köszönöm szépen. Ami a szekértői véleményt illeti, Alistair Louis úr nagyon jól tudja, hogy miről beszél, nagyon tudja, hogy milyen jó problémák vannak Romániában. Arról beszélt, hogy polarizáció van a gazdasági, politikai és egyéb területeken. Ami az igazságszolgáltatást illeti, joggal vádolta meg azokat, akik a szociáldemokratákat megválasztották, miszerint ők nem akarnak igazságot. Ön miért mondja azt, hogy a kormányunk a büntető törvénykönyv megszállottja? A végrehajtói hatalomban és a parlamentben is az a helyzet, hogy a kormány tagokkal ellen vizsgálatot indított a korrupció ellenes ügynökség. Köszönöm, elnök úr, Grappini képviselő. Nagyon röviden. Szeretnék gratulálni a Libe szakbizottságnak azért, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést. Elegen van abból, hogy mennyi hazugságot hallhattunk, és elítélem, hogy a kormány lépéseinek alkotmányosságával kapcsolatban mik hangzottak el. Én voltam már kormánytag, voltam miniszter, tudom, hogy miről beszélek. Én is ott voltam az utcán, amikor tüntetni kellett, Temesvárból származom, de lenne egy konkrét kérdésem Liciánu úr felé, és azokkal kapcsolatban, akik az alkotmányossággal kapcsolatos helyzetet bírálták. 2016 decemberében a hivatali visszaélésre vonatkozó szabályokat akarták módosítani. Akkoriban miért nem hoztak intézkedéseket? Miért nem kérték a csolos kormányt, hogy ellenezzék ezt a lépést? Hogyan értékelik azt a tényt, hogy a DNA meghallgatta a kormányt. Elnök, egy percet tudunk csak adni mindenkinek. Pavel képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni az önök üzenetét, hiszen fontos, hogy ez szakmai jellegű legyen, nem pedig érzelmekkel, érzelmekkel töltött. Az önök üzenetét a CVM, tehát az együttműködés és ellenőrzési mechanizmus következtetéseiben is megtaláljuk. Sajnos néha ezek pártos felmérések. Lenne egy kérdésem, ami a más tagállamra, tagállamokra vonatkozó jogállamosági ellenőrzési mechanizmust illeti, ugyanazon elemeket tartalmaz ez, mint az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus. Azt gondolom, hogy ezt a mechanizmust politikai célokra használják fel. Alisztár úrnak szeretnék gratulálni ahhoz, hogy a jogállamiság definíciójában az emberi jogokat is megemlítette. Ön szerint fontos az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák ezen elnyomó szervek? Makovej képviselő. Köszönöm. Először is mindenkinek szeretném elmondani, hogy itt a teremben voltak, vannak olyanok, akik Romániában az utcán voltak, és köszönjük, hogy eljöttek és meghallgatják ezt a vitát amit Romániában teszünk, azt az emberekért teszünk, tesszük. És fontos, hogy ezt mindenki tudja. Lenne néhány rövid kérdésem. Bíró úr felé, mi a pontos neve annak a politikusnak, aki Brazíliában nyaralt? Azzal az üzletemberrel, akivel Romániában együttműködik. Nicsiánó úr felé is lenne egy kérdésem. Ön szerint Románia, Románia négy év múlva hogyan fog kinézni, figyelembe véve azt, hogy szocialista kormány marad addig kormányon. És most románul folytatom. Elnök egy percet kap, tehát egy mondatot mondhatna. Akkor kérem, akkor ne vegyék el az időmet, maradom, maradok az angolnál. Franciaországban, Németországban, más országokban ahonnan képviselők itt jelen vannak, a parlamenti elnököknek vannak büntetőjogi problémáik? Vannak-e pártelnökök, akiket ott elítéltek? Lehet így országot vezetni, hogy bűnözők vezetik az országokat? Köszönöm. Weidenhauser. Elnök úr, még szeretnék valamit mondani. Elnök nem mondhat mást, az igazságügyi miniszter 5 perccel túlépte az idejét, 15 percig beszélt 10 hellet, úgyhogy kérem, legyen igazságos. Elnök, igazságos vagyok, minden előadó túlépte a hozzászólási idejét, ön is. Weidenhauser úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Mindjárt megindította az, ami Romániában történik, hogy hányan mentek ki az utcákra, és felmerült a kérdés, hogy milyennek az üzenete. Azt gondolom, hogy az üzenet Romániában megjelent, és azt hiszem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az adófizetők érdekeit kell megvédeni, itt polgári jogokról van szó, és itt van ennek a megfelelő helye, hogy ezt megvitassuk. Nagyon fontosnak tartom ezt a mostani vitát. Másodszorban pedig persze vannak aktuál politikai összefüggések is, de mi a lényegi kérdésekkel kell, hogy foglalkozzunk. Fontos, hogy önkritikusak legyünk a miniszter úrtól hallottam pozitívumokat is. Azt gondolom, hogy tehát fontos, hogy maga az épület, az egész szervezet működjön, de azért vannak komoly problémák, és ezzel foglalkozniuk kell. Ez a döntő itt. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban. Az egyedüli hatalmi ágak hogyan működnek, és a titkos szolgálatnak milyen szerepe van ebben? Köszönöm. Kirkosz képviselő. Köszönöm szépen. Görögországban hasonló volt a helyzet. A kormány úgy döntött, hogy a börtönök túlzsúfoltsága miatt több mindenkit szabadon engedett. Önök is ismerik tehát a helyzetet. Lenne egy kérdésem a miniszter úrnak. A jogállamiságra épülő állam hogyan tudja figyelembe venni ezen polgárok által hangoztatott üzenetet? Azt látjuk, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálatot indított a meghozott döntések miatt. Milyen választ lehet adni azért, hogy elinduljon a munka, és megtisztítsák az intézményeket, és közben a jogállamiságot is tiszteletben tartsák. Jó! Ehm, Köszönöm, elnök úr! Én azt szeretném elmondani, hogy nagyon jól értem a korrupció ellenes mozgalmat, mert ismerem nagyon jól az olasz helyzetet. Pontosan azért, mert az olasz, olasz helyzetet ismerem, egy kérdésem lenne. Ez a mozgalom szándéka szerint valamilyen politikai formát akar ölteni? Mert Olaszországban ez így történt az öt csillag párt formájában. Fontos tudni azt, hogy Romániában ez lehetséges-e, mert csak a politikai formát öltve tudja elkerülni azt a kockázatot, hogy valamilyen elszámolás lenne valamilyen párttal szemben. Köszönöm szépen. Mr. Lopez Aguilar, do you want to give up your speaking time? It will give time for the speaker to respond. You don't. Okay. Föl szeretné adni lehetőségét, hogy hozzászól? Nem, akkor egy perce van. Köszönöm. Az új igazságügyminiszterhez szól a kérdésem. Ez a szakbizottság teljesen jogosan aggódik az olyan tagállami kormányok viselkedését illetően, amelyek miatt a kopenhágai dilemmával kerülünk szembe. Az alkotmányos az alkotmánybíróság határozatát tiszteletbe kellene tartani. Ezt ugyan visszavonták, mint kormány határozatot, de a továbbiakban fel kellene vizsgálniuk a, bíró, a börtönkörülményeket. De mit tesznek annak érdekében, hogy a határozatokat mindkét részről az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság részéről is tiszteletbe tartsák. Elnök, köszönöm szépen. Tekintettel a téma kényes voltára. Kérem a tolmácsokat, hogy még egy pár percet maradjanak velünk, nagyon hálás lennék. Questions were directed at the minister, so I'm going to... Most főleg a miniszter úrhoz fordulok, ő kapott több kérdést, kicsit több időt kap, a többi hozzászólókat arra kérem, hogy gyorsan válaszoljanak. Először a miniszter úr kap 4-5 percet, feltételezem, hogy nem elég, nyilván, nem lesz román tolmácsolás. Tehát 4-5 perce van, és a többi ö, hozzászóló 1 percet kap. Tessék. Nos, először a legkényesebb kérdésre válaszolnék. Elnézést. Tehát a legkényesebb kérdésre szeretnék először ö, válaszolni, amit nekem ö, fogalmazott meg Traján Ongorián úr. Én, mivel nincs semmilyen politikai színem, a politikai szinten eléggé kiemelt helyen érzem magam. De nem vagyok se bal, se jobboldali politikus. Semmilyen intézkedést, semmilyen gesztust nem tapasztalhatnak részemről, ami csak politikai jellegű lenne. A jogvédelmi politika nemzeti érdek Romániában nincs politikai színezete. Nagyon sok kérdés hangzott el, négy percen van, megpróbálom a lehető legjobban beosztani. Röviden, ami az alkotmánybíróság határozatait illeti, kettő volt ilyen, egy olyan döntés, amely egyértelmű és nem visszavonható, nevezetesen, hogy a 13-as kormányrendeletet, sürgőségi kormányrendeletet a kormány úgy fogadta el, hogy megragadta a lehetőséget. Igaz, a gyügyész ezt nem tudja ellenőrizni, de az is igaz, hogy minden ügyész vizsgálatot folytathat, illetve értékelheti annak a lehetőségét, hogy legyen -e büntető ö, ítélet. De itt nem ö, büntető cselekményről van szó, hogyha valaki jogkotást végez, avagy sem. Ami a ö, romániai ö, börtön ö, körülményeket illeti. Emlékeztessünk Olaszországra, az Amnesty uh, milyen értékelést írt, azt sem lehet büntető jogi keretek közé szorítani. Nyilván minden elítéltet nem lehet kiengedni, és megragadnám a lehetőst egy konkrét kérdésre való válaszolásra. A korrupció vonatkozásában a kegyelem kivétel. Más alternatívát is lehet találni, mint börtönbüntetést. Nem ez a legradikálisabb, egy büntetés. Ami a túlkapásokat illeti, a hatáskört illetően. Egy általános megjegyzésem lenne, nem tudom, hogy találkozunk-e még, de. És Ongoleanu eh, úr és mások kérdéseire szeretnék válaszolni én nem akarok értékítéletet alkotni olyan területen, amelyet nem ismerek. A, az igazságszolgáltatási igazságot illetően lehet kérdéseket föltenni. A 13-as kormányhatározatnak vannak gyenge pontjai, de a funkciókat összekívánta kötni a bíróság döntésével. Olyan funkciókra gondolunk itt, amelyek nincsenek benne a törvénybe, ezeket külön kell kezelni. Én magam is kezdeményeztem egy törvénytervezetet, hogy a büntető törvényt, törvényeket az Alkotmánybíróság döntéséhez igazítsam, hogy ne lehessen másképp értelmezni. A törvénytervezet célja a közelítés, se nem több, se nem kevesebb. Az alkotmány 147. cikke értelmében kötelesek vagyunk erre. És nincs érték ítéletre lehetőség. Tiszteletbe kell tartani azt, amit az alkotmány előír. Ami a börtönök helyzetét illeti, erre próbáltam válaszolni, és volt egy kérdés. A DNA és a titkos szolgálat közötti kapcsolatról. Még egyszer. Vannak kiegészítő kompetenciák is egy állam szervezetben. A hírszerzésnek az állam biztonságát veszélyeztető kérdésekről tájékoztatni kell. Vannak kompetenciái, az SRI, a hírszerzés nem folytat büntető eljárást. Ezek nem az ő kompetenciái, tehát ezek a kompetenciák kiegészítő jellegűek. Az MCV-t illetően hát, meg kellett szabadulni. Volt egy magas szintű szakértői csoport, és megpróbáltuk megvizsgálni a panaszlistát. Még akkor is, hogyha nekem vannak személy szerint fenntartásaim. Ezek a feltételek nem a konkrét célkitűzéseket képviselnek. Minden változik, az egész helyzet. Itt jogi bizalmi kérdésről van szó. Ha vizsgálatot kell folytatni, valakit meg kell hallgatni. Hát holnap reggelig is tudnék beszélni, most már. Elnök, igen, tudom, hogy még sok mindent tudna mondani, de sajnálatos módon le kell zárnunk. Akkor egy kis rendet szeretnék, hogy egyértelmű legyen minden. A miniszter úrnak kell a legtöbb kérdést célozni, hadd fejezzem be. És ez történt. A programot így tervezzük. A libe koordinátorok egyetértettek, hogy a miniszter úrnak joga van válaszolni. Ez volt a meghallgatás lényege. Most egy percben a többiek válaszolnak. Kérem, most már ne szakítsanak félbe, mert csak az időt pocsékoljuk. Parancsoljon. Egy, mondatja, egy mondata van még. Tehát a jogokat, szabadságjogokat kell tiszteletbe tartani, és Az alkotmányt illetően nincsen több törvénytervezetünk. A döntéshozás átláthatósága alapján járunk el, a civil társadalommal folytatott konzultációt követően. Including any questions that were, um... Mindenki egy percet kaphat. Először a Raúl kap szót. Tehát a konkrétan önnek szegezett kérdésekre várjuk a választ. <clears throat> Înțeleg că doamna Rapina a întrebat ceva despre neconstituționalitatea... Grapini asszonytól kaptam kérdést az alkotmányügyi kérdésre, illetve hogy mennyire alkotmányellenes a jelenlegi helyzet. A parlament újra be akarja vezetni azt a törvényt, amelyet a kormány a sürgősségi rendeletben visszavont. Elnök, Eister úr kap Egy percre. Két kérdést kaptam. Az egyikben szerepelt egy valótlanság, hogy az én szervezetemben a kollégák a kollégákat, illetve a családtagokat támadás érte a Baszeszkú rezsim kapcsán. Azonban eh, a bíróság döntést hozott, és ez a döntés nekem kedvez. A civil szervezetek Kelet-Európában bizony néha borsot eh, törnek az a kormány óra alá, aztán azt a kérdést kaptam, hogy az eljárások során az emberi jogok érvényesülnek-e. Nos, itt nem egységes az igazságszolgáltatási eljárás. Bizonyos kérdésekben bizonyos vizsgálati módszert alkalmazunk, más esetekben pedig teljesen más értékek alapján hozunk döntést, tehát nagyon is szelektív az eljárásrend, amelynek megvannak a következményei bizonyos esetekben érvényesülnek a jogok, bizonyos esetekben pedig megpróbálnak vék alá rejteni problémákat. Következő hozzászóló, kérjük, hogy próbálja meg betartani az egyperces felszólalási időt. Romániában a legnagyobb drámát az jelenti, hogy a politikusok és az állampolgárok között szakadék tátunk. A politikusok nem az állampolgárok érdekeit szolgálják, és az állampolgárok nem bíznak a, a politikusokban. Er, erre is visszavezethető a több mint egy hónapos tüntetés. Nem foglalkoznak feltétlenül a politikai kérdésekkel most, a sürgősségi rendelet esetéről annyit mondhatunk, hogy ennek köze sincs a börtönök helyzetéről, ez csak egy kifogás, és kitörtek a kórházakra, a kórházakra és az iskolákra, ott szánalmas a helyzet. Harmadsorban Egy panaszt kaptunk arra vonatkozóan, hogy itt az éjleple alatt hoztunk dönt, döntést. Arra e garantálta, întreba Ezen kívül, ami, ami az igazságszolgáltatás függetlenségét illeti, erre vonatkozóan is kérdést kaptam. Nos, a... Okay, um, ez a bíróság erősen politizált. Very much. We have to draw the um, hearing to a conclusion. The follow-up to this hearing... Köszönöm szépen. Bíró úr. Bíró úrnak egy percben megadom a szót. Elnézést. a börtönben a fogvatartás körülményeiről szeretnék beszélni. Ez egyszerűen szörnyű helyzet. 2009 óta semennyire sem finanszírozzák a börtönöket, márpedig erre nagy szükség lenne. Az egyik oka annak, hogy a sürgősségi kormányrendeletet meghozta a kormány, az volt, hogy bizonyos fogvatartottakat szabadon engedjenek. Nevetséges ilyet mondani. A kormányrendelet tervezet azt mondta, hogy a felfüggesztett szabadságvesztésre alkalmazandó ez a rendelet. Tehát akkor hogy lehetne ezzel a börtönök túlzsúfoltságára hatni? Én ezt nem értem úgyhogy a kormány által hangoztatott érveléseknek ellent mondanak az anyagok. McAvey asszony kérdésére ki is volt Brazíliában. Nos, ki az a politikus, aki egy üzletemberrel nyaralt? A Szociáldemokrata Párt elnöke Dragneu úr volt ez. Ezzel lezárom a meghallgatást. A LIBE koordinátorok az elhangzottak jegyében dönteni fognak arról, hogy küldünk-e delegációt Bukarestbe. De a Libé koordinátorai fogják ezt a döntést meghozni az elhangzottak fényében. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és hogy másfél órán belül sikerült a lehetetlent megtennünk, és örülök annak, hogy a jó szándékuknak köszönhetően sikerült ezt a meghallgatást megszervezni és elnézést azoktól, akiknek nem tudtam szót adni. Köszönöm.